Good afternoon, everybody. Good afternoon. Kellemes délutánt kívánok, kedves kollégák! Mivel elnökünk nincs itt a mai napon, én fogom elnökölni a mai napi ülést, illetve a mai délutáni ülést. Nagyon fontos vendégeket várunk a mai délután folyamán meg fogjuk hallgatni az ő véleményüket, és természetesen arra is lesz lehetőség, hogy feltegyük nekik a kérdéseinket. De először is talán fogadjuk el a napirendet, kedves kollégák. A hatos napirendi pont a dokumentumhoz való hozzáférés jogi keretéhez a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után szükséges javítás, ezt kihúztuk a napirendről, mert igazoltan hiányzik az előadónk. A következő plenáris ülésen fogunk egyébként erről szavazni, mert a Libének így lesz még egy lehetőség arra, hogy ezt a témát megvitassa. Ami az ötös pontot illeti, a jogi szolgálat még a szavazás előtt rövid prezentációt tart erről a témáról. Amennyiben nincsen megjegyzés a napirenddel kapcsolatban, akkor a napirendet elfogadottnak tekintjük. Az előadók kijelölésével kapcsolatban az elnök közleményeinél lenne egy közleményünk, az alapjogi jelentéshez a jelenlegi évben, tehát 2009-ben engem javasoltak, mint előadó, hát a koordinátorok az én nevemet javasolták. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor ezt a felvetést elfogadottnak tekintem. És akkor kezdjük is el az ülést az első érdemi napirendi ponttal, a svéd EU elnökség következtetései és munkájának áttekintése az igazságügy és a belügyek területén. A svéd igazságügyi miniszter itt van velünk, Beatrice Ask asszony. És akkor most felkérjük Ask asszonyt, hogy tartsa meg prezentációját azzal kapcsolatban, hogy az önök elnöksége alatt milyen eredményeket sikerült elérni. Természetesen a 82 oldalas stokholmi programról is szeretnénk néhány szót hallani, és a kollégákat pedig arra szeretném emlékeztetni, hogy a belügyeken, az igazságügyeken kívül az alapjogokkal is Ászkasszony foglalkozik. Úgyhogy mindezekben a témakörökben lehet kérdéseket feltenni, de amennyiben migrációs és menedékjogi kérdésük van, akkor ezt még egy kicsit tartogassák későbbre, mert négy órakor érkezik Tobias Billström, az ezért felelős miniszter. Ászk asszony, köszönjük szépen az eddigi remek együttműködést, és már is öné a szó. Hölgyeim és uraim, tisztelt állampolgári jogi bel és igazságügyi szakbizottsági takok! Voltam már itt önöknél, amikor megkezdődött a svéd elnökség, és így a svéd elnökség ambícióit és prioritásait tudtam önökkel megvitatni igazságügyi és belügyi témában. Azóta eltelt néhány hónap, lassan véget ér a svéd elnökség, úgyhogy eljött a pillanat, hogy elmondjam önöknek, hogy mi mindent tettünk meg svéd elnökség alatt ezen témakörökben. Svédország a bel- és igazságügyi témaköröket nagyon magasra helyezte a prioritások listáján, mert mi úgy véljük, hogy a biztonság rendkívül fontos. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy polgáraink integritását és biztonságát maximálisan biztosítani tudjuk. Ami az eljárásokhoz biztosított jogokat illeti, ezek is nagyon fontos témák, és a lehető legtöbbet elértünk ebben a témában is. Az állampolgársággal kapcsolatos kérdésekről is nagyon sokat beszéltünk, többek között a Stokholmi program keretein belül. A Stokholmi program egyébként a nemzeti parlamentek véleményeit is magába foglalja, a civil társadalom véleményét, az Európai Parlament véleményét. Ezen kívül számos más szervezet véleményét is megkérdeztük itt az Európai Unión belül a Stokholmi program kidolgozásakor kollégámmal, Tobias Bülströmmel együtt már itt voltam egy vitán, akkor, amikor a Stokholmi programmal kapcsolatos állásfoglalást elfogadtuk november 4-én Strasbourgban. Ezután pedig ennek az állásfoglalásnak az utóéletét tényleg nyomon követtük, és az itt megfogalmazott ajánlásokat is igyekeztünk figyelembe venni. November végén és december elején minden Európai Unió igazság és belügyminiszterének nagyon sok munkája volt, mindezekről a témákról vitáztunk, és megvizsgáltuk azokat a kérdéseket is, amiket még nem sikerült lezárni. Néhány kérdést az általános ügyek tanácsának, a GÁRK-nek utaltunk át, és vannak olyan kérdések, amelyeket a következő csúcson 10-én és 11-én fogunk majd megbeszélni most decemberben. A az alapjogok védelme, az emberi jogok védelme a munkánk kiinduló pontja volt, és megpróbáltunk együttműködni annak érdekében, hogy biztonságos Európát tudjunk létrehozni, olyan Európát, ahol mindenki biztonságban élhet, és ahol mindenki emberi jogait figyelembe veszik. A Stockholmi program mindezeket nagyon komolyan kihangsúlyozza, és az európai emberjogi, az, ember, az Európai Alapjogi Kártához való csatlakozást is nagyon fontosnak tartjuk. Tudom, hogy jogi szempontból voltak itt problémák, de mindenképpen fontos, hogy a lehető leggyorsabban elvégezzük ezeket a feladatokat. Tudom, hogy az Európai Parlamenttől mindig is megkaptuk, és meg is fogjuk kapni a támogatást, ezt köszönjük szépen. Van egy nagyon fontos kihívás, méghozzá nemzetközi bűnözés elleni harc, amivel mindenképpen szembe kell néznünk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a határok eltűnése miatt ne tudjunk fellépni a nemzetközi bűnözés ellen. Így a stokholmi programban nagyon fontosnak tartjuk az információcserét, a rendőrségek közötti együttműködést, illetve a tapasztalatcserét pontosan ezen problémák megoldására. Az információ cserének azonban nagyon fontos kritériumoknak kell megfelelnie. Például az adatvédelmi követelményeket is figyelembe kell venni, ezen kívül azt, hogy milyen kritériumokon belül lehet a megkért információt kicserélni, átadni. Megpróbálunk hatékonyan fellépni a szervezet bűnözés ellen, természetesen úgy, mint ahogy már említettem, hogy az emberi jogokat maximálisan tiszteletben tartjuk. Nagyon fontos az is, hogy kihangsúlyozzuk, hogy a kölcsönösség alapelve mennyire fontos. A tagállamok részéről elengedhetetlen, hogy elfogadják azokat a bírósági döntéseket, amelyeket másik országban fogadtak el. Éppen ezért százszerzalékig bíznunk kell egymás jogrendjében és igazságszolgáltatási rendszerében. Csak hogy ehhez azt is ismernünk kell, hogy hogyan működnek ezek a rendszerek a többi tagállamban. Ezért képzési és továbbképzési programokat indítottunk el, többek között bíráknak és jogi szakértőknek, hogy meg tudják ismerni egymás rendszereit. És megpróbáltunk kiépíteni, illetve használni olyan rendszereket, amelyek a bírák és a jogászok munkáját fogják össze. Ami a fordítást és a tolmácsolást illeti a különböző jogi eljárásokban, ez rendkívül fontos, hiszen az eljárási jogoknak ez elemi részét képezi az áldozatoknak, de természetesen a gyanúsítottaknak is joguk van ahhoz, hogy élhessenek emberi jogaikkal, alapvető jogaikkal a bírósági eljárás folyamán, és ennek védelmében is számos intézkedést hoztunk meg az elmúlt időszakban. A stokholmi program segítségével megpróbálunk a polgárok elvárásaira felelni, Éppen ezért rendkívül ambiciózus és komoly prioritásokkal rendelkező programot fogalmaztunk meg. Úgy véljük, hogy ezeket a prioritásokat el tudjuk érni, és reméljük, hogy a következő ülésen, tehát decemberben meg tudjuk oldani a még lezárandó kérdéseket. Ha esetleg valamilyen kérdés mégis nyitott marad, akkor ezt átadjuk a spanyol elnökségnek, hogy ők fogadjanak el konkrét cselekvési terveket. A parlament mindig is rendkívül konstruktív módon működött együtt velünk, és ez elősegítette a stokholmi program kidolgozását. Hölgyeim és uraim, a stokholmi programon kívül számos más kérdéssel és eszközzel is foglalkoztunk az elnökségünk ideje alatt. Többek között beszéltünk a büntető eljárásokról, és úgy véljük, hogy az ezzel kapcsolatos szabályokat minél egyértelműbbé kell tenni. Ezen kívül egy kezdeményezést is elindítottunk egy olyan irányelv irányába, ami a bíróságokon a fordítás és a tolmácsolás kérdését taglalja. Mindezekben a témakörökben szívesen vesszük mindenki hozzájárulását és együttműködését. A következő témánk az embercsempészet elleni harc. A svéd elnökség nagyon komoly erőfeszítéseket szánt erre a kérdésre, és így természetesen az EU külkapcsolatait is latba kellett vetni. Megpróbálunk együttműködni a származási országokkal és a tranzitországokkal is az embercsempészet területén. Elfogadtunk egy dokumentumot is, konkrétan december 1-én, és a jövőben ezen dokumentum alapján fogunk dolgozni. Nagyon fontos számunkra, hogy valamilyen keret határozatot tudjunk megalkotni az embercsempészet témakörében, ugyanis tulajdonképpen ez is része a szervezet bűnözés elleni harcnak. Szeretnénk jobban megvédeni az embercsempészet áldozatait is. Az tehát a célkitűzésünk, hogy egy irányelvre tegyünk javaslatot az embercsempészet elleni harcban, és természetesen a parlamenttel is fogunk konzultálni a megfelelő eljárások keretein belül. Rendkívül fontos, hogy közösen egy nagyon kemény intézkedést tudjunk létrehozni az embercsempészet elleni harcban. Egyébként az Európai Parlament mindig elég keményen fogalmazott ebben a témakörben. A svéd elnökségnek egyik további prioritása volt a gyermekpornográfia és a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni harc. Nagyon fontos, hogy ezen bűncselekmények elkövetőit minél hamarabb meg tudjuk állítani. Remélem, hogy ebben a témakörben is születik majd egy irányelv a spanyol elnökség alatt. Ezen kívül a gyermekpornográfia elleni harcban, az internetes gyermekpornográfia ellen is szeretnénk felvenni a harcot, és elindítottunk egy kezdeményezést is, ahol az internetes szolgáltatókkal tárgyaltunk. A miniszterek megegyeztek egy fellépési lehetőségben az októberi miniszteri tanácson. Ezen kívül az Európai Unión belüli bűnözés ellen is fel kell lépnünk. Figyelembe kell vennünk azokat az új telekommunikációs technológiákat, amelyek felhasználhatóak. Manapság a bűncselekmények elkövetői az új technológiáknak köszönhetően nagyon könnyen tarthatják egymással a kapcsolatot, határokon átnyúló bűnszervezeteket is létrehozhatnak. Éppen ezért fontos, hogy az ilyen információtechnológiai lehetőségeket mi is kihasználjuk és ismerjük. Fontos a megfelelő információcsere is ebben a témakörben. Ezen kívül azt is szeretném megemlíteni, hogy hatékonyan és költséghatékonyan kell megoldanunk az információ cserét, aminek szintén hatékonynak és biztonságosnak kell lennie. Mint már említettem, polgáraink integritása és emberi joga mindenképpen védelmet élvez. Európai szintű információs hálózatot kívánunk létrehozni az információ csere témakörében, és az ezzel kapcsolatos kezdeményezést november 13-án el is fogadták a miniszterek. A terrorizmus finanszírozása nemzetközi szinten, ez a következő témakörünk. Itt alapvetően a szolidaritásból kell kiindulnunk, és együtt kell fellépnünk a terrorizmus ellen. Számunkra nagyon fontos, hogy legyen valamilyen egyértelmű megegyezésünk, megállapodásunk az Egyesült Államokkal, és hogy a SWIFT rendszert is ugyanúgy ítéljük meg, és ugyanúgy használjuk, mint az Egyesült Államok a következő év elején reméljük, hogy aláírásra is kerül majd egy megállapodás az USA-val, amit természetesen bemutatunk a parlamentnek is. A svéd elnökség ezen kívül az információcsere minőségét is javítani szeretné az EU-ban. Az októberi ülésünkön elmondtuk, hogy egy laboratóriumi akkreditációs rendszert szeretnénk bevezetni. Ez rendkívül fontos annak érdekében, hogy minőségi bizonyítékok álljanak a különböző bíróságok és igazságügyi szervezetek rendelkezésére mindenhol az Európai Unióban. Közösségi szintű jogi szakértői rendszert és laboratóriumi szakértői rendszert is szeretnénk létrehozni. Ez különösen fontos a drogok elleni harcban. Viszonylag rövid idő alatt óriási előrelépéseket tettünk annak érdekében, hogy meglegyenek a megfelelő jogi keretek és jogszabályok a bűnüldözésben. De ahhoz, hogy működjön is ez az együttműködés, ahhoz kölcsönös bizalom szükséges. A rendőröknek, a bíráknak, a jogászoknak együtt kell dolgozniuk, és át kell lépniük a határokat nagyra törő célkitűzéseket állítottunk magunk elé a rendőrök, bírák és jogászok továbbképzésében is. Az Europol nagyon fontos eszköz ebből a szempontból, és Hágában nem olyan rég volt egy informális miniszteri ülésünk, ahol megvizsgáltuk, hogy az Europolban milyen lehetőségek rejlenek. Jobban ki kell használnunk az Europolt annak érdekében, hogy olyan rendőröket és köztisztviselőket tudjunk képezni, akik el tudják végezni az imént felsorolt feladatokat. A köztisztviselők és rendőrök között jobb együttműködés szükséges, és ehhez kell egy fókuszpont, amin keresztül az együttműködés megvalósul, és ez nem más, mint az Europol. És akkor most nézzük az Európai Unió külkapcsolatait. Stratégiai partnereinkre kell koncentrálnunk, többek között Oroszországra és az Egyesült Államokra. A nyugat-balkáni országokkal is felvettük a kapcsolatot. A washingtoni nyilatkozatot a transatlanti kapcsolatok témakörében az elkövetkezendő öt évre nézve el is fogadtuk már az Egyesült Államokkal. Nyitottak vagyunk arra, hogy jobban együttműködjünk a nemzetközi bűnözés elleni harcban, hogy jobban együttműködjünk a gyermekek szexuális kizsákmányolásban, a drogellenes harcban, illetve az emberkereskedelem elleni harcban. Ezen kívül tárgyaltunk a szellemi tulajdonjogok védelméről is. Nos, hölgyeim és uraim, ez volt nagyjából a munkánk az elmúlt hónapokban, az őszi hónapokban. Három nagyon intenzív hónap áll mögöttünk, de nagyon érdekes is volt ez a néhány hónap. A svéd elnökség reméljük, hogy lehetővé tette, hogy nyitottabb és biztonságosabb Európában élhessenek polgáraink, hogy mindenkinek megfelelő legyen a biztonságérzete. Köszönöm szépen! Thank you, Mrs. Askai do believe that, that, Köszönöm szépen. Valóban tény, hogy a svéd elnökség nagyon fontos és nagyon kemény munkatempójú elnökség volt, és nagyra értékeljük, hogy, hogy mindig is a parlament rendelkezésére állt mindezek ellenére. Elég sok kolléga szeretne feltenni kérdést. Búzó Tilónak adom meg először a szót. Thank you, Madam Chair, and thank you. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm miniszter asszony is a prezentációt. Valójában azért kértem szót, hogy megköszönjem a munkáját, az elmúlt hónapokban végzett munkáját. Úgy gondolom, hogy két fő kérdés befolyásolta ezt az elnökséget a Stockholmi program és az új alapszerződés hatályba lépése. Kezdjük a másodikkal. A parlament nagyon optimista, nagyon pozitívan közelíti meg, és nagyon dinamikusan az új alapszerződés hatályba lépését, és így mi is nagyobb befolyást kapunk az állampolgárok életének a befolyásolásába. Ahogy azt ön is joggal kiemelte, az igazságügy fontos kérdés, és érinti a polgárainkat. Tehát mi minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy biztosítsuk azt, hogy a parlamentnek beleszólási joga van, és tud hatást gyakorolni a döntésekre a következő évek során. Ami az első kérdést illeti a Stockholmi programot, azt gondolom, hogy mindenképpen elismeréssel adózunk a svéd elnökségnek, amiért ezt sikerült véghez vinnie. Reméljük legalábbis, hogy sikerül még lezárni a következő napokban. És az biztos, hogy önök alakították ki a következő év irányát a következő évek munkájának az irányát, és önök voltak a húzó ereje ennek a következő években várható munkának, és ezért ez egy privilégium volt az önök számára is. Másrészt természetesen a mi legfőbb problémánk nem csak az, hogy mit döntünk a, miről döntünk a Stockholmi programban, és el kell mondjam, hogy továbbra is még szeretném látni a végleges verzióját a programnak, hiszen ezt csak ma reggel kaptam meg. Remélem, hogy nincsen túl sok módosítás az előző verzióhoz képest. Esetleg, hogyha ezt el tudnám mondani részletesebben, azt megköszönném. De tehát nem csak az érdekel minket, hogy mit is mondunk ki a Stockholm programban, már az is nagyon fontos, hanem az is, hogy hogyan fogjuk végrehajtani. Ez rendkívül fontos kérdés számunkra, különösen a mi szakbizottságunkban, és különösen a néppárti frakciónak. Úgyhogy nagyon közelről fogjuk vizsgálni a Stockholmi program végrehajtásának a kérdését. Ami a program konkrét kérdéseit illeti, a bűnözés áldozatainak a jogai rendkívül fontosak számunkra, és több kezdeményezést fogunk indítani ezzel kapcsolatban. Ezen kívül nagyon fontos számunkra a gyerekek jogainak a kérdése is, amelyről már említést tett miniszterasszony a prezentációjában. És már nagyon várjuk, hogy tudjuk, hogy milyen lehetőségeink vannak ezen területen az előrelépések tekintetében. Tehát még egyszer köszönöm a munkáját, rendkívül jó munkát végzett, és nagyon sok munkát hagyott ránk a következő évekre. Köszönöm. Köszönöm. Szeretné most megveszélni a kérdést, vagy várjunk még több kérdést? Ahogy gondolja. Akkor hallgassuk meg a, még a többi kérdést is, mert lehet, hogy ugyanazon területekre vonatkoznak a kérdések. Boszkó asszony következik. Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen vragen die over ditzelfde onderwerp gaan. Köszönöm szépen, Elnök asszony, lenne egy kérdésem, egy pontos kérdésem ahhoz. A parlament bizonyos személyek szervezetekkel kapcsolatos korlátozásokról vitázik Zimbabwe és Szomália tárgyában. Az elmúlt hetekben a vitából kiderült, amelyet a tanács folytatott, hogy egy egyhangú álláspont alakult ki, és a november, illetve decemberi csúcson ezt a kérdést lezárják. Ami viszont nem történt meg, hiszen levették ezt a pontot a napirendről. Kérem, hogy kérdezem, hogy mi az oka ennek. I will ask uh, Mrs. Hamish Blasher to put her question. Hanis Blasert asszony kérném, hogy tegye fel a kérdését. Boszkót asszony, megkérném, hogy ismételje meg a kérdését, mert a tolmácsolás miatt nem értette asszony. Met alle plezier, voorzitter. Uh... Örömmel megteszem ezt, elnök asszony. Tehát egy dossziról beszéltem, mégpedig a korlátozásokról, bizonyos személyekkel, szervezetekkel szemben, az Osama Bin Laden, al qaeda Talibánhoz közelülő szervezetekkel szemben, az elnökség kifejtette, hogy ezt a témát, ezt a dossziét a november 30-ai csúcson elfogadják majd, de ez nem történt meg, és ezt szeretném kérdezni, hogy mi az oka ennek, hogy ezt a témát levették a napirendről. Mi az oka tehát ennek, hogy törölték a témát a napirendről? Mrs. Boszkot, Mrs. Hennis Blaschert, asszony, és utána a miniszterasszonynak adom meg a szót, hogy megválaszolja a kérdéseket. Ik word heel nieuwsgierig naar de vraag die net is gesteld, want ik snap hem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kíváncsian várom a kolléga kérdésre adott válaszát, miniszterasszony. Köszönöm a beszámolót. És csatlakoznék Buzutil úr dicsérő szavaihoz, ami a svéd elnökség tevékenységét illeti. Azonban vannak olyan kérdéseim, amelyekre nem találtam választ. Hiszen van ö, különbség egy szerződés aláírása és lezárása között, megkötése között, hiszen az a kérdés, hogy miért kell újra szavazni a parlamentnek egy kérdésről, amiben a tanács már döntést hozott. Meglepetés volt ez számunkra, hogy erről az ad interim megállapodásról újra szavazni kellett. Miért is választották tehát ezt az időtervet? A swift kapcsolatban és a kölcsönösség kérdését illetően gyakran felmerül ez a kérdés az USA-val fenntartott kapcsolatainkban. A SWIFT megállapodás nem alkalmazható, amíg az EU-nak nem lesz meg a saját TPT-je. Tehát ö, azt mondják, hogy a költségeinek, költségei ennek az operációnak sokkal nagyobbak, mint az előnyei. Tudunk erről valamit megtudni. Köszönöm. Ászkasszony, kérem, válaszolja meg ezt a három kérdést. Utána egy második kérdéskör következik. Köszönöm szépen. Megpróbálom a kérdéseket sorrendben megválaszolni. Először is nagyon fontos számunkra, hogy teljes programot készítsünk elő egy elnökség során, és természetesen a végrehajtás a legfontosabb. Buzutilónak mindenképpen igaza van. A spanyol elnökség a Stokholmi program alapján fogja az akciótervet kidolgozni, és természetesen a parlamentet is bevonjuk ebbe a munkába rendkívül fontos természetesen, hogy a végrehajtási tervet utána be is tartsuk, hiszen nagyon konkrét döntéseket fogunk meghozni a Stokholmi programban leírt célkitűzésnek megfelelő, megfelelően. Azt hiszem, hogy múlt hét péntek óta kiemelt kérdésként kezeljük a bűnözés kérdését. Stockholmban volt egy ülés a gyermekek elleni bűnözés témájában. Nagyon fontos számunkra, hogy a jogrendszereink figyelembe vehessék ezeket az aspektusokat, amelyek a gyerekek kizsákmányolásához kapcsolódnak. Ami Boszkurt asszony kérdését illeti a korlátozásokkal kapcsolatban és a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatban. Ha jól látom, ez a külügyminiszterek kérdésköre, és nem az igazságügyi vagy a belügyi miniszterek kérdésköréhez tartozik, tehát ezért mi nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Nem igazán tudok most erről, és, és furcsának találom, hogy ez a kérdés itt merül fel, azt hiszem, hogy ezt külügyminiszteri szinten kell kezelni. Ami a SWIFT kérdését illeti, miért is döntöttünk ilyen ütemterv mellett. Attól tartunk, hogy az információ csere nem kielégítő. Valóban az információ cserét mi beterveztük, és attól féltünk, hogy lesznek olyan kérdések, amelyeket nem sikerül majd lefedni. És nagyon fontos figyelembe venni, hogy az amerikai rendszerről nekünk milyen információnk vannak. Fontos ezen kívül, hogy olyan szabályaink legyenek, amelyek garantálják, hogy működőképes a rendszer. Ez a mi célunk és szándékunk. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy mennyire bonyolult, összetett a rendszer. Erről tárgyaltunk, és ezért aztán egyelőre még nem sikerült teljesen lezárni ezt a kérdést. Többször beszéltünk már erről a kérdésről a parlamenttel, és a lehető legnyitottabban próbáljuk megközelíteni a kérdést, de ami az ütem, ütemterv kérdését illeti, erre most egyelőre csak ennyit tudok válaszolni. A legfontosabb az, hogy ne legyen semmilyen hiányosság, hiszen alapvető fontosságú az, hogy a terrorizmust ne lehessen finanszírozni és nagyon fontos számunkra az is, hogy az adatokat jobban lehessen védeni. Már most is természetesen jobban meg tudjuk védeni az adatokat, mint korábban ezen információcsere során. Köszönöm, köszönj. Akkor most egy második kérdéskör, három kérdés következik, és utána még lesz egy harmadik is. Albrecht úrnak adom meg a szót. Ja, vielen Dank. Äh, Köszönöm szépen, asszony. Még egyszer elmondanám, hogy nagyon örültem annak, hogy a bel- és igazságügy politika keretében a Stockholmi programba felvettek egyes megjegyzéseinket, különösen az adatvédelem területén látom ezt. Ennek ellenére az a véleményem, hogy fontos lesz, ehelyütt egy körűbb vitát lefolytatni a jövőben. A végrehajtás a döntő pont ezen a területen, és a Stockholm programban van néhány olyan kérdés, amelyet illetően véleményem szerint nehéz bizonyos intézkedésekről nyílt vitát folytatni, így például az információ csere esetében is ez a helyzet. Azonban összességében úgy vélem, hogy ezen a területen nagyon sok mindent elértünk az igazságügy területén. A Stockholm programban azonban nagyon sok olyan terület van, például később a bevándorlás, migrációs politika, amelyekkel kapcsolatban nem vagyunk olyan elégedettek az elért eredmények vonatkozásában, ez egy másik történet. Még két kérdésre térnék ki. Az egyik téma már felmerült, ez a SWIFT. Én is úgy vélem, hogy fontos lesz ehelyütt hogy nyílt vitát folytassunk erről az Európai Parlamenttel is, és azt hiszem, hogy a Stockholm program vonatkozásában más pontokon is megmutatkozott, hogy ahol tájékoztatnak minket parlamentként a projektekről, és lehetőségünk nyílik arra, hogy ezekről saját képet alkossunk, a végén jobb döntés születik, és a SWIFT esetében is ez volt a helyzet. Erről meg vagyok győződve. Azonban sajnos azon a területen még nagyon sok titkolózás van, és titkos jogalkotás, én személyesen nem tartom ezt megfelelőnek. Egy példa erre az akták kérdése, és még egyszer szeretném öntől hallani, hogy a tanácson belül ezt a kérdést hogyan követik nyomon, illetve a parlamentet a Lisszaboni szerződésnek megfelelően hogyan tájékoztatják teljes mértékben és átfogóan, hogyan vonnak be minket a tárgyalásokba. Ezt a SWIFT-nél és más témáknál is kívánatosnak tartottam volna, de most már jogi feltétele is vannak ennek, és jó lenne, hogyha a tanács arra összpontosítana, hogy mindezeken a területeken, különösen az igazságügyi politika területén a parlamentet teljes mértékben bevonja az értékelésbe, az együttdöntésbe, a fennálló intézkedések értékelésébe. Köszönöm. Köszönöm, Albrecht úr. Most pedig Intfeld asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Én is csatlakozom azokhoz, akik megköszönték a svéd elnökségnek és az ön gyakori jelenlétét a mi szakbizottságunkban ezen igen fontos időszak során. Én is különböző nemzetközi megállapodásokról szeretnék beszélni. Először is a SWIFT kérdésével kapcsolatban. A múlt hét végén tudtam csak meg, hogy a jelenlegi eljárásnak az az oka, hogy négy ország hivatkozott a 24 per 5-ös pontra, és ezért ö, ö, további javítást kértek. Tehát a tanácsnak nem volt más választása, csak ö, ezt az eljárást választhatta. Ö, az, hogy most ö, a hozzájárulási eljárás miatt ö, egyedüli lehetőségünk van csak, és ezt a múlt hét végén derült csak ki számomra. És ön arról beszélt, hogy sürgősen kell elfogadni a SWIFT megállapodást. Emlékeztetnék rá mindenkit, hogy már 2007-ben, azaz két és fél évvel előtt is tudtuk azt, hogy a SWIFT felépítése változni fog, tehát ezt korábban is elkezdhettük volna ezt a munkát. Ugyanakkor ön azt mondja, hogy bizonyítékok vannak arra, amely önt meggyőzte, hogy nem szabad, hogy az adat átvitelben bármilyen hiányosság felmerülhessen. Én hiszek önnek, de mivel a hozzájárulásunkat fogják kérni, ezért jó lenne, hogyha ezt az információt megosztaná velünk, különben az az érzésem, hogy nincsen alapom arra, ami alapján aztán dönthetnék. Egy második általánosabb kérdés a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban. Ön szerint mi lesz az ütemterv a hozzájárulásos eljárásolás kapcsán. A múlt héten beszéltünk erről, és az volt az érzésem, hogy a tanács szeretne gyorsan előrelépni, de a bizottság, amely a kezdeményezést megteszi a tanácsnak, úgy tűnik, hogy inkább kivárna januárig, és csak akkor kezdeni el az egész eljárást. Ezért szeretném tudni, hogy a tanácsnak mi az álláspontja ezzel kapcsolatban. Ugyanis ez vonatkozna a SWIFT-re, és két további megállapodásra, PNR megállapodásra, és természetesen ami az ütemtervet illeti, az alapszerződésben nincsenek hivatalos határidők, de a hozzájárulásos eljárás csak akkor ad valódi hatáskört a parlamentnek, hogyha észszerű határidőket alkalmazunk. Ezért tartom fontosnak ezt a kérdést. Az aktáról is beszéltünk, azt hiszem, hogy rendkívül hasznos lenne, hogyha a tanács a mi szakbizottságunkat tájékoztatná erről a megállapodásról, hiszen, mint mindig, nagyon sok dokumentum található a fénymásoló mellett, és az egyik éppen az volt, amely megerősítette a gyanunkat, miszerint a megállapodás kitér a a Free Strike Out Close-ra is, és azt hiszem, hogy éppen most a hozzájárulásos eljárás idején jó lenne, hogyha nem csak az Iparjogi Szakbizottságot, hanem minket is tájékoztatnának erről. Végül pedig, ami a transatlanti megállapodásokat illeti, a, és a hozzájárulásos eljárást, ez a transatlanti adatvédelmi megállapodásra is vonatkozni fog. Ezért kérném a tanácsot, hogy tájékoztassa a parlamentet erről a lehető leghamarabb. Köszönöm. Mrs. McAvey. McAvey asszony. Thank you. Um, I also want... Köszönöm. Én is szeretném megköszönni a svéd elnökség erőfeszítéseit és munkáját, és a parlamenttel való együttműködését. És üdvözlendőnek tartom a Stockholm programban a korrupcióra és a privát szektorra való hivatkozást, és élek az alkalommal, hogy tájékoztassak mindenkit arról, hogy most szerdán, tehát 9-én tíztől fél egyig lesz egy nyilvános esemény, amelyet több itteni képviselő is szervezett, valamint a Transparency International. ez lesz a korrupció ellenes világnappal kapcsolatos esemény. A Stockholmi program utolsó verzióját ma kaptuk meg, ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne. A 445 kapcsolatban, tehát a gazdasági bűnözés és korrupció területén van egy hivatkozás, szerint a tanács felkéri a bizottságot, hogy mutatókat dolgozzon ki, hogy a korrupció ellenes küzdelmet fel lehessen mérni, és hogy átfogó korrupció ellenes politikát dolgozzon ki, szoros együttműködéssel az Európai Tanács vonatkozó testületével. Miniszterasszony Erről a kérdésről a transport szakbizottsági találkozó után egy e-mailt küldtem. Itt még mindig a Grekóra való hivatkozás áll. Én azt gondolom, hogy a, inkább itt arról kellene beszélni, hogy az Európai Uniók saját mechanizmussal kell rendelkeznie minden egyes tagállamban a fellépéssel kapcsolatban. A Grekó tagsága nem fedi le az összes tagságot, és ezért ezzel semmilyen újdonságot nem veszünk be a jelenlegi helyzethez képest a szövegbe. Tehát még egyszer megismételem, hogy szeretném, hogyha Európai Uniós szinten kellene ezt a mechanizmust kidolgozni, tehát magasabb szinten, mint ami az Európa Tanácsban működik. Másodszorban A Stockholm programban hivatkozunk egy mechanizmusra, de azt gondolom, hogy egészen bizonyos az, hogy a bizottságot kérték fel a mutatók kidolgozására a korrupció ellenes politika tekintetében, és Punktum, semmi más nem mondunk. Én azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha itt azt is megmondanánk, hogy mi történik a végrehajtással. És talán valamilyen eljárást és szabályt kellene bevezetni a végrehajtás monitorozására a tagállamok szintjén. Különben ez egy gyönyörű stratégia vagy szakpolitika lesz, ami csak a papírban létezik. Remélem, hogy nem ez lesz ennek a végkifejlete, és remélem, hogy önök is hozzájárulnak azon erőfeszítéshez, amelynek célja, hogy ezt a valós életben is megérezzük. Köszönöm. I will give now the floor. Ászkasz, hogy megadom önnek a szót, hogy válaszoljon erre a kérdéskörre, és utána még egy harmadik kérdéskör is következik. Köszönöm szépen. Először is Albrecht úrnak szeretnék válaszolni, ami az adatvédelmet illeti, ez valóban nagyon fontos, ugyanakkor elég nehezen megvalósítható célkitűzés. Egyértelmű, hogy a Stockholmi program általános jellegű program, vagyis nem megy bele feltétlenül a részletekbe. Így azt hiszem, hogy a stokholmi program céljain kívül még lesz szükség részletesebb célok meghatározására is. Ami a SWIFT-et illeti, ketten is említették a SWIFT-et, és mi is úgy gondoljuk, hogy a lehető legnyitottabban és a lehető legnagyobb átláthatósággal kell majd kezelnünk ezt a témát. Számunkra mindenképpen fontos, hogy így dolgozzunk. Azt is tudjuk, hogy sürgősen kellett fellépnünk, hogy gyorsan kellett fellépnünk, ugyanis nagyon sok, nagyon bonyolult téma kapcsolódik ehhez a kérdéskörhöz. Aztán itt vannak az informális megállapodások is a parlamenttel. A mi célkitűzésünk mindig is az volt, hogy a lehető legjobban tudjuk a parlamentet tájékoztatni a munkáinkról. És még egyszer visszatérve az átláthatóságra, az egész elnökség alatt alapvető volt számomra, hogy a maximális átláthatóságot kell biztosítanom. Hát én örültem volna, hogyha a parlament aktívabb, én örültem volna, hogyha a parlament konstruktívabb, mondjuk az átláthatósággal kapcsolatos témában. Hát nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel. A parlament esetleg több célt is kitűzhetne maga elé, aktívabban is részt vehetne. Ami az aktát illeti, az akta tárgyalások folyamán mindig nagyon komolyan léptünk fel, ugyanis nagyon fontosnak találjuk ezt a témát. Rengeteg összeesküvés elméletet hallhattunk ebben a témakörben, itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba azok, akik részt vesznek a tárgyalásokon, sokszor alapvetően ellenzik ennek a megállapodásnak a megkötését, és hát ezért kényszerültünk arra, hogy olyan munkamódszereket alkalmazzunk, mint amilyeneket alkalmaztunk. Ilyen körülmények között azért elég nehéz megadni azokat a válaszokat, amikre valóban szükség van. Mi nagyon keményen dolgoztunk az átláthatóság érdekében, és továbbra is így kell tennünk. Csak így tudjuk majd megtalálni a megfelelő megoldásokat. Tehát a jövőben is hasonló tárgyalási álláspontot kell majd alkalmaznunk. De hát tudjuk, hogy vannak más megközelítések is, vannak más uh, hagyományok is ebben a témakörben. Most Intvált asszonynak szeretnék válaszolni a tárgyalásokkal kapcsolatban. Intvált asszony, Reméljük, hogy a lehető leggyorsabban le tudjuk majd zárni ezt a kérdést, talán még az év végéig. Ez elsődleges fontosságú. Ezen megállapodásokkal voltak problémáink, ugyanis nincs meg a megfelelő rutinunk, nincs meg a megfelelő tapasztalatunk ezekben a kérdésekben. Úgyhogy egyelőre csak felmérjük a terepet, csak tapogatózunk, és reméljük, hogy el tudjuk majd érni a célkitűzéseket az év végéig. És Makovei asszonynak pedig köszönöm szépen a kérdést. Valóban ön volt az első, aki közvetlenül is felvette velem a kapcsolatot azután, hogy legutóbb itt voltam a szakbizottságban, és ezt köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy a korrupciós kérdésekben megfelelő együttműködést tudjunk megvalósítani. Ami a Grékóban való együttműködést illeti, rengeteg rendszer dolgozik egymással párhuzamosan, és sajnos vannak átfedések, és sokszor egyszerűen kiütik egymást ezek a programok, és energiát és forrásokat fogunk így elpocsékolni. Éppen ezért jó lenne, hogyha a Grékót alkalmazni tudnánk, és így jobban ki tudnánk használni a rendszerekben rejlő lehetőségeket. Amit a korrupcióról elmondtunk, és hát természetesen a korrupció elleni harc, az egyik legfontosabb célkitűzés az elkövetkezendő évekre nézve. Hogyha nem tudjuk kordában tartani a korrupciót, akkor a polgárok egyszerűen nem fognak bennünk bízni, és ez katasztrofális lesz. Köszönöm szépen. A harmadik kérdéskör következik. Szippel asszony. Köszönöm, elnök asszony. Mielőtt a Stockholmi programról szólnék, először a swift kapcsolatban egy megjegyzés. Nem volt nagy reményem, mert az elmúlt hetekben, hónapokban a parlament tagjaként észrevettem, hogy különböző képviselők mindig konkrét kérdéseket tettek fel, és ezeket a kérdéseket soha nem válaszolták meg. Ennek ellenére fontosnak tartom újra feltenni ezeket a kérdéseket, hiszen talán kihatással lesz ez a jövő hetek, hónapok vitáira. Azt köszönöm, azt hallottuk öntől, hogy jobb most az adatvédelem. Mitől jobb ez? Jobb, mint 2001-ben, amikor az USA hozzáférése rendelkezett az adatainkhoz, és minket erről nem tájékoztatott. Hát ez nem egy nagy mutatvány, vagy jobbat, mint ez év nyarán, amikor az első tárgyalások elindultak. Továbbra is meg vagyok győződve arról, hogy amit olvasni tudtunk ebben a programban, még mindig nem kielégítő az adatvédelem szintje, valamint a polgárjogok védelme szintje, így az USA hatóságok ellen is panaszol életünket tekintetben. Mindig azt említették, hogy ne legyenek hézagok, ne legyenek hézagok, és kérem, miféle hézagok keletkezhetnének ez a kérdésem, hiszen többször feltettük a kérdést, hogy mik a bizonyítékai annak, hogy ezen adatvédelem, adatcsere révén az európai polgárok biztonsága lényegesen és hatékonyan biztosítható és betartható. Mostanáig egyetlen egy bizonyítékot sem kaptunk erre vonatkozóan. Az elmúlt tíz napban a szerződés aláírása előtt, november 30-a előtt több nyilvános nyilatkozat hangzott el, nem csupán Németországban, hanem úgy vélem, hogy más tagállamokban is, ahol a SWIFT nagyon sokat segített, és hogyha megnéztük a tagállami hatóságokat, akkor kiderült, hogy ez egyáltalán nem volt olyan fontos tehát hogy forduljanak a tagállami hatás, hatóságokhoz. Nos, az megerősítette azt, hogy nem keletkezett olyan nagy nyeresség abból, hogy ennyire pazarlóan bánunk az adatokkal, hanem ezt csupán az USA használja, és ezt ki kell jelentenünk. A SWIFT egész története, ez egy fél éves sietséggel végzett munka, már sokkal korábban szólhattunk volna erről, a szerződésről vitázhattunk volna, hiszen rég, régóta ismert ez a téma, Kérdés tehát, hogy mi születik ebből, milyen eredmény, nem több biztonság véleményem szerint, és az is kérdés, hogy az intézmények hogyan ö, kezelik egymást, és természetesen ennek is kihatása van a stokholmi program végrehajtására. Az első hat hónapban itt a parlamentben nem vagyok nagyon meggyőződve arról, hogy ez egy valóban jó alap az, az intézmények közötti bizalomteli együttműködésre, hanem inkább azt veszem észre, hogy nagyon sok a fenntartás. A stokholmi program végrehajtása, az emberkereskedelem a gyermekek jogai területén még sok kívánivalót hagy mag után, és biztosak lehetnek abban az új tanácselnökség is, nagyon intenzíven meg fogja vizsgálni ezeket a dokumentumokat, e hét csütörtökén az emberi jogok napjára kerül sor, és azt hiszem, hogy az elmúlt évek során kicsit szem elől veszítettük az emberjogok kérdését a terrorizmus elleni küzdelem során, hiszen ez a kérdés még nem tisztázott teljes mértékben Európában, sok kérdésről kell még vitáznunk. Uh, még ketten kértek szót, még ketten szeretnének kérdéseket feltenni. Mindenkit arra kérnék, hogy röviden kérdezzen, mert tovább kell mennie négy órakor a jogi szakbizottságba Ászk asszonynak. Prasz úr következik. Köszönöm szépen. Hát nem tudom, hogy készen áll -e a miniszterasszony arra, hogy megválaszolja a kérdésemet. Hát a múlt héten már megpróbáltam feltenni ezt a kérdést, és nem kaptam választ. Remélem most sikerül. Az alapjogokról nagyon sokat beszél a Stockholmi program, és hát erre ugye nekünk az Egyesült Királyságban opt-outunk van. Ez az opt-out akkor most megmarad, és akkor a Lisszaboni szerződést nem kell teljes mértékben átültetnünk? Hát én remélem, hogy ez így van, mert az Egyesült Királyságban egyébként az alapjogokat fenyegetni ez az új szerződés. És lenne még egy nagyon gyors kérdésem, hogyha már közös jogalkotás lesz a bűnözés elleni harcban, akkor tudniuk kell, hogy például nálunk Velszben egészen más a rendszer, mint a kontinentális Európában. Úgyhogy az lenne a kérdésünk, hogy nekünk ezt a különleges jogrendszert akkor fel kell adnunk? Köszönöm. Köszönöm szépen, Tavares úr. Obrigado, senhora Presidente. Eu eh, gostaria de falar sobre SWIFT. Köszönöm, elnök úr. A SWIFT-ről ejtenék szót. Két erős érve van a, azoknak, akik ezt a, ennek a megalapodásnak az elérését támogatták. Az egyik az, hogy kilenc hónapra korlátozódik ennek a megállapodásnak a határideje, a második ér pedig az, hogy alapvetően fontos az a megállapodás a terrorizmus elleni küzdelem szempontjából. A Boyer bejelentésből kiindulva elmondhatjuk, hogy nagyon józanul kell megvizsgálnunk ezt a két érvet a támogatók részéről. Nem hiszem, hogy ezek valóban erős érvek lennének, hiszen a múlt héten megtudtuk, hogy ez a 9 hónapos átmeneti határidő ehhez kapcsolódik 5 éves adattárolási határidő a bankok és egyéb intézmények részéről, tehát ez nem 9 hónapra szól ez a megállapodás, hanem 5 évre. Hiszen ezeket az adatokat 5 éven keresztül tárolhatják, tehát óvatosabbnak kellett volna lennünk. Amikor ez ismerté vált, akkor ez meglepett minket, erről vitáztunk, és hogyha ezen tárgyalásokat a Lisszaboni szerződés szellemében folytatták volna le, ahogyan ezt a parlament mindig követelte, akkor a parlamentet erősebben bekapcsolták volna, és akkor ezen hiányosságok ellen mi felléphettünk volna. Tehát, hogyha valaki kijelenti, hogy ez határozott időre szól, akkor ez nem igaz ez az érv, hiszen a 9 hónapon túlmenően is tárolják az adatokat. És olyan gyakorlatok alapján fogják újra tárgyalni ezt a megállapodást, amelyek ezen kilenc hónap alatt kialakultak. Aztán a második erős érv a megállapodás támogatói szerint, hogy ez az adatvétel azért szükséges, hogy a terrorizmus ellen felléphessünk. Nos, ez nem ilyen egyszerű, hiszen az adatok bizalmasak, és a hozzáférés nem mindig tisztázott, de tapasztalati szempontból nem bízhatunk abban, hogy ezen adat gyűjtés lényegi, és garanciákat ad a kezünkbe. Valóban van tapasztalatokon nyúló ér, tapasztalatokon nyugvó érvekre van szükség, hogy ez így van, és véleményem szerint az érvelés jelenleg még hiányos, és az valóban súlyos dolog. Nincs bizalmunk már eleve a SWIFT megállapodás tárgyalásával kapcsolatos folyamatokban sem. Éppen ezért a polgároknak nincs bizalmuk magában a megállapodásban sem. Köszönöm szépen, és remélem, hogy a miniszterasszonynak lesz ideje választ adni. Parancsoljon! Köszönöm szépen! A következő szakbizottságban majd azt mondom, hogy ezért késtem el, mert az itteni kollégáknak válaszoltam, úgyhogy semmi probléma fogok válaszolni. Nézzük először a Swift-et. A Swift-nél a következő kérdéseket kell alapvetően feltenni a finanszírozásnak, tehát a nemzetközi terrorizmus finanszírozásnak véget akarunk vetni, vagy sem? Ez a kérdés. És a válasz szerintem egyértelmű. Egyszerűen nem fognak tudni terrorista cselekményeket elkövetni, hogyha nincs rá pénzük, úgyhogy a pénzt kell megszüntetni. És hogyha ellenőrizni tudjuk, hogyha ellenőrizni tudjuk azt, hogy mondjuk egy terrorista Damaszkuszban ne tudjon gyémántot venni vagy eladni valaki más bankszámlájának a felhasználásával, akkor meg tudjuk állítani ezeket a pénz átutalásokat és áramlásokat. Tehát szükségünk van egy olyan típusú számítógépes rendszerre, amivel ki tudjuk szűrni és ellenőrizni tudjuk ezeket a tranzakciókat és ezeket az eseteket. Tehát nekünk kell fellépnünk, és mindenképpen el kell kerülnünk minden gyanús finanszírozási lehetőséget a terrorizmus esetében. Volt egy időszaki megállapodásunk, és szerintem nagyon óvatosan jártunk el ezzel a megállapodással kapcsolatban. Sőt, nagyon óvatosan jártunk el azzal kapcsolatban is, hogy milyen típusú információt lehet átadni ennek a megállapodásnak a keretein belül. Vannak, akik azt mondják, hogy hát ez az egyezmény csak ideiglenes volt, hogy ez csak 9 hónapig tartott, de az adatokat ugyanakkor 5 évig meg kell őrizni. De hát ezek csak költői kérdések, nem ezeket a kérdéseket kell feltenni, hanem konkrét kérdéseket kell feltenni, a Swiftről kell beszélni, és azt kell kimondani, hogy az a célunk, hogy elkerüljük a terrorizmus finanszírozását ugyanis vannak olyanok, akik finanszírozni akarják a szörnyű terrorista eseményeket méghozzá a mi adófizetőink pénzéből. Úgyhogy együttműködünk az amerikaiakkal, és megpróbáljuk azokat a jogi lehetőségeket létrehozni, amelyekkel meg tudjuk állítani a terrorista pénzeket azzal egyetértek, hogy a SWIFT és általánosságban az adatok kezelése és a személyes adatok védelme nagyon fontos kérdés, de akkor is valamilyen módon fel kell lépnünk a terrorizmus finanszírozása ellen, méghozzá úgy, hogy ugyanakkor az emberek jogait figyelembe tartjuk, és ez igenis nemzetközi felelősségünk a megegyezést nyilván bemutatjuk a parlamentnek, hát én teljes mértékben tiszteletbe tartom és becsülöm a parlament munkáját de hát azt is el kell ismernünk, hogy eléggé szorított minket az idő, de végül is azért elvégeztük a feladatunkat. Aztán itt van az alapjogi karta. Az alapjogi karta most akkor alkalmazandó lesz az Egyesült Királyságra és a többi optautos országra. Hát szerintem az Egyesült Királyság saját jogrendjét a jövőben is minden probléma nélkül megtarthatja. Természetesen lesznek itt olyan témakörök és hatáskörök, amelyeket nem fognak átadni közösségi szintre. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy itt európai szinten, közösségi szinten jobban figyelembe vegyük azt a, az emberi jogi egyezményt, amit számos tagállam ratifikált már. Én nem is értem, hogy a különböző jogi kiskapuk, veszekedések hogyan akadályozhatnak meg minket abban, hogy előrelépjünk, és hogy megfelelőképpen megvalósítsuk az európai szintű együttműködést. Nos, úgy vélem, hogy válaszoltam valamennyi feltett kérdésre. Hát nem biztos, hogy mindenki elégedett, de hát nem is azért jöttem. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnézést kérek a kollégáktól, mondja az elnök asszony. Egyszerűen nem tudok szót adni most már másnak. Ászk asszony, nagyra értékeljük, hogy itt volt. Köszönjük szépen a nyitottságot, az elkötelezettséget, és további jó szerencsét kívánunk önnek. Hát most el kell, hogy engedjük. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja a miniszterasszony, és szeretnék mindenkinek nagyon kellemes karácsonyt kívánni. Mindannyian nagyon keményen dolgoztunk a szürke, sötét novemberi és decemberi hónapokban, jó vitákat folytattunk le, és természetesen tavasszal is számítunk a parlamentre. Köszönöm.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 colleagues, now we continue with reviewing the Swedish EU... Kedves kollégák, folytatjuk a vitát a svéd elnökség képviselőivel, migrációs és menedékjogi kérdésekkel fogunk foglalkozni. We have uh, among, here among us the Swedish Minister for Migration and Asylum Policy. Itt van velünk a svéd migrációs és menedékjogi miniszter Tobias Billström. Üdvözöljük Önt, köszönjük szépen, hogy eljött, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre áll kérdések és megjegyzések tekintetében is. Nagy érdeklődéssel fogjuk meghallgatni, hogy mit tud nekünk elmondani az elmúlt néhány hónap feladatairól, és arról, hogy mit tudtak elérni migrációs és menedékjogi kérdésekben parancsoljon. Eh, ordförande, ärade ledamöter, det är trevligt att vara här igen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy ismét eljöhettem az önök szakbizottságába. Már többjükkel Strasbourgban is találkoztunk néhány héttel ezelőtt, amikor a stokholmi programról beszéltünk, és nagy öröm számomra, hogy most Brüsszelben is találkozhatunk. Azért jöttem, hogy bemutassam önöknek a svéd elnökség során végrehajtott lépéseket. Nagyon sok minden történt idén ősszel, egyebek között intézményes kérdések területén a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével. Emiatt ma tényleg a legfontosabb, alapvetőbb kérdésekre tudunk koncentrálni. López Aguilar úrral is, az Önök Szakbizottságának az elnökével is beszéltünk már ezen kérdésekről, és arról, hogy mit sikerült a Stockholmi programmal kapcsolatos rendelet keretein belül elérni. Úgy gondoljuk, hogy a Stockholmi program nagy előrelépés az igazságügy és a biztonság területén. Egyebek között a parlament hatásköre is megnő ezen területeken, és újabb együttműködési mechanizmusok lépnek életbe az intézmények között. Már a svéd elnökség alatt elkezdtük végül is az ilyen irányú munkát, és szeretném önöknek elmondani, hogy milyen előrelépéseket sikerült elérni a bevándorlás és a menedékjog területén. Ezek prioritásként kezelt kérdések voltak a svéd elnökség során, tehát itt a vízum kérdésre gondolok, a balkáni állampolgárok vízum kérdéseire, Szerbia és Montenegro vonatkozásában egyebek között. vízummentességet szerettünk volna bevezetni azon személyek számára, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek. Ez egyfajta karácsonyi ajándék volt, amit előre megkaptak elég sokan azok, akik most ennek következtében könnyebben eljuthatnak az Európai Unióba. Ezen kívül nagyon jelentős előrelépés történt más területeken is, és az Európai Parlamenten, Parlamenttel és a tanácssal szorosan együttműködtünk azért, hogy ezeket elérjük. A cél az, hogy Albániát és Bosznia-Hercegovinát arra ösztönözzük, hogy megfelelő reformokat hozzanak azért, hogy a saját állampolgáraik is a közeljövőben ezen vízumentesség előnyeit élvezhessék. Pár szót szeretnék a Stockholmi programról is szólni, hiszen ez lesz az alapja a következő évek munkájának. Először is köszönöm a parlamentnek, hogy ilyen aktívan részt vett ezen kérdések kidolgozásában, és hogy Strasbourgban nagyon konstruktívan sikerült beszélni két héttel ezelőtt erről a kérdésről. November 30-án és december 1-én volt egy miniszteri szintű ülés, és december 10-11-én szeretnénk elfogadni ezt a programot. Fontos, hogy a menedékjog és a bevándorlás területén megfelelőbb szintű legyen az együttműködés azért, hogy ezen kérdések kapcsolatban hatályosan lehessen fellépni hatékonyan lehessen fellépni. Minden érintett kérdésre ki kell térni. Rugalmas rendszert kell kidolgozni azért, hogy a tagállamok igényeire választ adhassunk, és azért, hogy elérhessük a Lisszaboni stratégia célkitűzéseit. Ezen kívül fontos az is, hogy a migráns munkavállalók jogait is megerősítsük a származási országokkal és a tranzitországokkal is együttműködünk. Ezek is a program prioritásai közé tartoznak. Ezen kívül a programban létezik egy partnerség, a mozgásra, a személyek mozgására vonatkozóan, és azt gondolom, hogy ez kiemeli azt, hogy a migrációnak milyen pozitív oldalai is vannak. Ezen kívül az EU-ban az illegális bevándorlás elleni fellépést is meg akarjuk erősíteni. Hatékonyan szeretnénk kidolgozni a visszatérés politikáját, és a Frontex-el is szoros együttműködést akarunk kidolgozni. Fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt. Egyrészt a biztonság, másrészt pedig a legális bevándorlás tiszteletben tartása között. Nagyon fontos, hogy a legális, a jogszerű bevándorlás és a kapcsolatban kialakítsuk az egyensúlyt, és nagyon fontos az is, hogy a szolidaritás elvét megerősítsük mind a tagállamok között, mind pedig az EU és a harmadik országok között. Úgy gondoljuk, hogy nagy méretű és hosszú távú megoldásokat kell találni a bevándorlás tekintetében. A szolidaritási mechanizmusra azért van szükség, hogy azon tagállamok vagy államok, amelyekben különösen nagy a nyomás a bevándorlás területén, kellő segítséget kapjanak. A saját kapacitásaik területén kell nekik segítséget nyújtani. De ehhez különböző rendelkezésekre van szükség, amelyeket most dolgozunk ki, és ezek az érintett tagállamok számára rendkívül fontosak lesznek a stokholmi program kimondja, hogy a cél az, hogy egy közös menedékjogi rendszert legkésőbb 2012-ig bevezessünk. Ezt a célkitűzést tehát kimondtuk, és ez továbbra is nagyon fontos számunkra. Fontos, hogy a menedékkérőket ugyanúgy fogadják minden tagállamban, és hogy ugyanolyan kritériumok alapján döntsenek a kérésükről, attól függetlenül, hogy mely tagállamban adják azt be. Nagyon fontos, hogy ezt a menedékügyi rendszert kidolgozzuk. És a külső dimenzió is nagyon fontos. Valamint a bevándorlók vagy a menedékkérők származási országba való visszaküldés és ottani integrációjának a kérdése is nagyon fontos. A külső dimenzió tehát azért is fontos, hogy elérhessük a célkitűzéseinket és sikerüljön előrelépni. A Stockholmi programnak ez egy alapkérdése, amit a hét végén a tanács el fog most fogadni. Nagyon fontos, hogy mind a parlament, mind a tanács támogassa ezt a programot, és azt hiszem, hogy sikerült ezt elérni. A bizottság egy akciótervet fog kidolgozni a Stokholmi program végrehajtására, reméljük, hogy ezt a jövő év elején megteszi. Hölgyeim és uraim, fontos megerősíteni, hogy milyen fontos a stokholmi program. Ehhez arra van szükség, hogy egy közös menedékügyi rendszert ki lehessen dolgozni 2012-re. Ez egy fontos, ambiciózus célkitűzés. Mi minden tőlünk tehetőt megtettünk azért, hogy ebben az irányban előre tudjunk lépni. Ezért nagy öröm számomra látni azt, hogy megállapodás alakult ki az intézmények között egy európai szintű támogatási bizottság felállításával kapcsolatban, amely a menedékjogi kérdésekkel fog foglalkozni. Reméljük, hogy a lehető leghamarabb felállítják majd ezt a testületet. És az a tény, hogy ezzel kapcsolatban sikerült megállapodásra jutnunk, jól mutatja azt, hogy hatékonyan lehet együttműködni az intézmények között, és hasznosan amennyiben megfelelő az együttműködés. Ez nagyon pozitív számunkra. Ezen támogató titkárság megkönnyíti majd a munkát és az együttműködést a tagállamok között. Ez alapvető jelentőségi kérdés ahhoz, hogy az európai menedékjogi rendszer működőképes legyen. Ezen titkárságot leveletben fogják felállítani, és nagyon intenzíven dolgoztunk azért, hogy a különböző programokat majd ezen titkárság kidolgozhassa, egyebek között finanszírozási programokat is. Mégpedig úgy, hogy az ö, európai menedékkérő menekültügyi alap munkáját leegyszerűsítsük. A parlamenttel együttműködtünk ezen kérdés kidolgozásában, és reméljük, hogy a lehető legkorábban megkapjuk majd a parlament véleményét, hogy jövő év elejétől elkezdhessük a munkát. Ami a további javaslatainkat illeti a menedékügyi csomaggal kapcsolatban, nagyon sokat sikerült előrelépnünk. De nagyon összetett kérdésekről van szó, egymástól szorosan függenek ezek, és ezért politikai szinten kell róluk tárgyalni folytatjuk ezt a munkát, és ezzel megkönnyítjük majd a bizottság munkáját, hogy a megfelelő lépéseket és kezdeményezéseket megtehesse. Reméljük, hogy a lehető leghamarabb el fogjuk tudni fogadni majd ezt a közös menedékügyi rendszert. Az Európai Tanács júniusban következtetéseket fogadott el a mediterrán országok helyzetéről. Akkoriban a tanács kérte a bizottságot, hogy hozzon megfelelő rendelkezéseket, és örülök annak, hogy dinamikusan sikerült fellépni több kérdésben ezzel kapcsolatban. Októberben a tanács ezt nyugtázta is. Például megállapodás született az Európai Parlament, a tanács és a bizottság között arról, hogy kidolgoz, hogy létrehozzanak ezt, létrehozzák ezt a támogatási titkárságot, bűrót, valamint Máltán egy kísérleti programot indítottunk útjára, és több mediterrán tagállam jelezte, hogy ebben részt kíván venni. Mind a származási, mind a tranzitországokkal együttműködünk. Bározó úr egy hónappal ezelőtt Törökországban járt ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Szeretnénk párbeszédet kialakítani Törökországgal a bevándorlás területén. Nagyon fontos ez számunkra azért, hogy konkrét megállapodás sikerüljön kidolgozni Törökországgal. Vannak persze még kihívások hiszen nagyon fontos ambícióink vannak. Fontos megfelelő eszközökkel rendelkezni azért, hogy megfelelően tudjunk bánni azokkal, akik a saját életüket akarják menteni azáltal, hogy más országba kívánnak távozni. Szeretném megköszönni az önök szakbizottságának a rendkívül hatékony és dinamikus együttműködést. Nagyon sok vitát folytattunk le közösen, és azt hiszem, hogy az önök támogatása nélkül nem sikerült volna meghozni a döntést ezen támogatási titkárság létrehozásáról, és ami a nyugat-balkáni országok vízumentességét illeti ezzel kapcsolatban is, és a Stockholmi programmal kapcsolatban is önöknek köszönhető az előrelépés. Bilström úr, nagyon szépen köszönjük. Úgy vélem, hogy tényleg nagyon intenzív periódus volt ez a néhány hónap, különösen a nyugat-balkáni régióban és a vízum liberalizációval kapcsolatban. Azt javasolnám, hogy két-három kérdéskört, kérdéscsoportot tartsunk, és ön minden egyes kérdéscsoport után válaszoljon. Elég sokan kértek szót, úgyhogy így fogunk eljárni. Nézzük akkor a hozzászólók listáját. Az első három kolléga. Mrs. Guns and Mrs. Keller. Mr. Buzutil. Buzutil úr parancsoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm a miniszter úrnak is, hogy eljött. Azzal kezdeném, hogy szeretném kifejezni az elismerésemet, hogy elhozta a lányát a múlt heti tanácsülésre, mert ez tényleg mutatja, hogy a családot és a karriert milyen jól össze lehet egyeztetni. Hát nem tudom, hogy hogyan tudta eltölteni a legjobban az idejét, de hát mindenképpen gratulálok, hogy ezt meg tudta oldani. Ami pedig magát a prezentációt illeti, nagyon köszönjük a kezdeményezéseket, és köszönjük a menekültügyi támogató iroda elindítását, ehhez tényleg szeretnék gratulálni. De azt is tudjuk, miniszter úr, hogy a menekültügyi csomag sok más aspektust is lefed, jogalkotási aspektusokat, és hát ha ebből a csomagból kivesszük a könnyebb témaköröket, és azokat megfelelőképpen megoldjuk, attól még ott marad a többi témakör, tehát hogy nem csak a könnyűekkel szabad foglalkozni. Az lenne a konkrét kérdésem, hogy a többi jogalkotási témakörrel mi történik majd ebben az egész menekültügyi csomagban. Ugyanis nekem az az érzésem, hogy ez az egész csomag most egyszerűen túl nagy, túl nehézkes, túl bonyolult ahhoz, hogy valóban megegyezésre tudjunk jutni valamikor a közeli jövőben. Ez a menedékjoggal kapcsolatban a megjegyzésem és még kettő dolgot szeretnék elmondani. Beszélt a szolidaritásról, és beszélt arról, hogy egy kísérleti programot fognak elindítani a belső áttelepítéssel kapcsolatban, és természetesen a külső közös letelepítési programmal kapcsolatban is. Ami a belső letelepítési programot illeti, itt 6 vagy 7 tagállam a 27-ből már elmondta, hogy szeretne ezekben részt venni. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez elégséges-e ennyi tagállam részvétele? És végezetül pedig a harmadik országos együttműködésnél azt mondta, hogy Törökországban nagyon jó látogatást tett, és nagyon érdekes látogatást tett. Hogyha jól értettem, akkor Líbiában is járt, ugye? És hát az lenne a kérdésem, hogy eljutott-e Líbiába, illetve hogyha nem, akkor miért nem? És hogy ezek után hogyan vélekedik az együttműködési lehetőségekről Líbiával a migráció témakörében? Gönc Kinga parancsoljon! Először is szeretnék gratulálni a svéd elnökséghez. Valóban nagyon intenzív időszak áll mögöttünk, és gondolom, hogy az elkövetkező hetek szintén nagyon intenzívek lesznek. Én is szeretnék beszélni a három nyugat-balkáni ország vízum könnyítéséről, itt Szerbiáról, Macedóniáról és Montenegróról van szó, de hát reméljük, hogy Bosznia-Hercegovina és és Albánia is hamarosan csatlakozhat ehhez a rendszerhez. Tehát itt van ez az egész csomag, menekültügyi csomag, és ami a szolidaritást illeti, úgy látom, hogy a tagállami vélemények és az EU-s intézmények vélemények között nem volt mindig tökéletes megegyezés. Úgyhogy szeretnék néhány kérdést feltenni az ön tapasztalataival kapcsolatban. Hogyan tudnánk közelíteni egymáshoz ezeket a véleményeket valamilyen módon? és konkrétan azt is szeretném megkérdezni, hogy a letelepítési erőfeszítéseknél milyen konkrét előrelépés, milyen konkrét eredményt tudnak felmutatni. Aztán itt volt az egységes menedékjogi eljárás, itt is voltak különbségek a különböző hatóságok megközelítésében, méghozzá jelentős különbségek. Hogyha megnézzük a nemzetközi hatóságok eljárásait, és azt, hogy ki hogyan látja ennek a folyamatnak a jövőjét, akkor itt látunk óriási különbségeket, és szeretném megkérdezni, hogy önnek mi a véleménye a jövőbeli eljárásokkal kapcsolatban. A harmadik kérdés azon harmadik országos állampolgárokra vonatkozik, akik nemzetközi védelmet kérnek hát most csak úgy juthatnak be ők az Európai Unióba, hogy illegálisan átlépik a határokat, legalábbis a legtöbb esetben. Hogyan tudunk ezeknek az embereknek lehetőséget arra, hogy ne illegális migránsok, hanem legális menedékkérők legyenek? Ezt a kérdést is meg kellene nézni, illetve hát a megoldásokat meg kellene találni. Köszönöm szépen, Keller asszony! Köszönöm szépen a Stockholm programmal kapcsolatban. Én is úgy gondolom, hogy sok nagyon hatékony lépést tettünk előre a bizottsági közlemény óta, és külön üdvözlendő, hogy a migrációval kapcsolatban van egy plusz fejezet, és az Európai Unió is elkötelezte magát ezen témakörök irányába. Hát nemi bírálatot is azért mondhatnék, hát azért minden nincs benne a stokholmi programban, amit én szeretnék ott látni. Például a visszafogadásnál és a Frontexnél, Törökországgal és Líbiával folynak a tárgyalások, de azt látom, hogy hiányzik az, hogy több átláthatóságot követeljünk meg ettől a folyamattól. Amikor Libiával beszélünk, akkor a parlamentnek igenis joga van tudni, hogy mi történik. Igenis jogunk van tudni, hogy a Frontex konkrétan mit csinál, milyen operációkat hajt végre, és hát egyelőre nincs meg ez az átláthatóság. És sajnos ez nem került megemlítésre a Stockholmi programban, ezen talán lehetne változtatni. Aztán továbbra is ugyanezen a területen a svéd elnökség elmondta, hogy a harmadik országokkal való együttműködés is fontos a visszafogadásnál, illetve hogy a Frontex is együttműködik harmadik országokkal. Itt tulajdonképpen az illegális bevándorlók hatékony visszafordításról és visszatérítéséről van szó csak hogy ha megnézzük az emberi jogi normákat, akkor valahogy ezeket is be kellene tartatnunk a harmadik országokban. Itt nem csak arra kell koncentrálni, hogy hatékonyan visszafordítsuk ezeket a személyeket, hanem arra is gondolnunk kellene, hogy megfelelő emberi jogi körülményekbe kerüljenek ezek az emberek, amikor visszatérnek a saját országukba. Úgyhogy meg kell néznünk, hogy ezen harmadik országok mennyire érvényesítik az emberi jogokat, és hogy milyen segítséget nyújtanak a visszafordított személyeknek. Aztán a Stockholm program beszél arról, hogy közös megközelítést kell alkalmaznunk olyan harmadik országokkal kapcsolatban, amelyek a visszafogadási keretnek nem részei. Hát most ez egészen pontosan mit jelent? Tehát mi az, hogy közös megközelítés, vagy milyen közös megközelítés kell? Ez azt jelenti, hogy akkor Törökországnál leállítjuk a csatlakozási tárgyalásokat, hogyha a visszafogadás nem megfelelőképpen működik. Ezt jelenti? És végezetül pedig beszéltünk arról, hogy a Frontexnek több operatív együttműködést kellene megvalósítani a harmadik országokkal. Ezt a döntést a parlament is meghozta egy állásfoglalásában, és kimondtuk, hogy a Frontexnek nem önállóan kellene tárgyalni a harmadik országokkal, hanem a közös tárgyalásokban kellene részt vennie. Ezzel kapcsolatban az a konkrét kérdés, hogy mi az az operatív együttműködés. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most azt kérném, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, mielőtt a következő kérdéseket meghallgatnánk. Eh, eh, köszönöm. Először is Buzutil úr kérdéseire szeretnék válaszolni. Mindenek előtt köszönöm, hogy ilyen kedvesen szólt arról, hogy a lányomat is elhoztam a tanácsba. Eh, nem gondoltam volna, hogy ennyire felhívom magamra a figyelmemet ezzel a lépésemmel, de hát Egyszer ezt is el kell kezdeni. És hát előbb-utóbb tény, hogy a gyerekeinknek is látniuk kell, hogy a demokratikus intézmények hogy működnek. A svéd elnökséggel nagyon komolyan, a svéd elnökség nagyon komolyan dolgozott a menedékügyi kérdésekkel kapcsolatban. Megpróbáltuk előrevinni magát a folyamatot, de hogy azt Buzutil úr és a többi képviselő is nagyon jól tudja, eltérnek az egyes tagállamok álláspontjai, és a tanács és a parlament között sincsen megegyezés ezzel kapcsolatban. Szeretném kiemelni, hogy a menekügyi titkársággal kapcsolatos döntés nagyon fontos volt, hiszen ezen titkárságnak köszönhetően ez az együttműködés gyakorlati szinten fog kialakulni. És valószínű, hogy ez a legfontosabb dolog amit ezen a területen sikerül elérnünk. Ami Buzutil úr másik kérdését illeti, ennek témája arra vonatkozott, hogy hány ország mutatott érdeklődést a máltai kísérleti program iránt mindig felmerülhet a kérdés, hogy mi a megfelelő részvételi szint egy ilyen kísérleti programban. Én azt gondolom, hogy jó dolog az, hogy halad ez a program. A cél az az, hogy kísérleti programot tudjunk végigvinni, és hogy különböző tapasztalatokat tudjunk felmérni azzal kapcsolatban, hogy belső szinten hogyan kezeljük a személyek elosztását az EU-n belül, tehát azon személyekre gondolok, akik védelmet kértek az EU-ban és hát mindenképpen a kísérleti program végső értékelését nagy várakozással fogadom. Ami a líbiai kérdést illeti, én magam és Báró úr tavaly nyáron elmentünk, hogy találkozzunk a líbiai kormányjal. Ezt a Líbiával folytatott munkánk keretein belül kívántuk megtenni, de a líbiai kormány nagyon későn válaszolt csak erre a javaslatunkra, és éppen ezért utána az érintett miniszterrel nem sikerült találkozni, ráadásul a miniszter éppen lebetegedett. Tehát ennyit a líbiai látogatásról. Gönc asszony, egyetértek önnel azzal kapcsolatban, amit mondott, nagyon fontos, amit mondott. Beszélt Albániáról és Bosznia-Hercegovináról. Valóban két olyan országról van szó, akik megfelelő reformokat kell, hogy hozzanak ahhoz, hogy vízummentességet élvezzenek. A tanács ezzel kapcsolatban kellő időben meghozza majd a döntést. Sokat dolgoztunk a vízummentesség kérdésével kapcsolatban. Most eljött az idő, hogy a parlament véleményét is megismerjük ezen kérdésekkel kapcsolatban, és fontos, hogy egy stratégiai bizottságot alakítsunk ki, amely megmondja, hogy ez a rendszer mennyire hatékonyan működik, hogy mik az eredményei ennek a rendszernek, és ezen bizottság felállítása után sikerül majd felmérni a helyzetet. Ami ezen menedékügyi rendszerhez való hozzáférést illeti a harmadik országok részéről, hát valóban ez egy rendkívül összetett és érzékeny kérdés. Elég sok problémát vet fel ennek a lehetősége, de szeretném kiemelni, hogy a Stockholmi programban az 55. oldalon az Európához való hozzáférés egy globalizált világ cím alatt van egy alcím, a külső határok kezelése. Angolul ezt felolvasnám. prevent access to protection systems by those persons entitled to benefit from them, and especially people and groups that are in vulnerable situations. In this regard, priority will be given to the needs of international protection and reception of unaccompanied minors. Det här tycker jag visar en tydlig väg framåt för den Europeiska unionen. Úgy gondolom, hogy egyértelmű mindez az EU részéről. Ez egy politikai nyilatkozat, egyértelmű politikai nyilatkozat. Egyértelműen kimondjuk, hogy olyan kérdésekről van szó, amelyekkel kapcsolatban előrelépésre van szükség. Végül Keller asszony a Stockholmi programmal kapcsolatban. Köszönöm kedves szavait. Nem mindig értünk egyet, de azt hiszem, hogy az ön hozzászólásai mindig is nagyon érdekesek voltak a Stokholmi program kidolgozásával kapcsolatban. Most fontos az, hogy hosszú távon sikerüljön kezelni a bevándorlást. Nem csak rövid távú megoldásokra van szükség, ez egyértelmű. Ami pedig a szomszédos országokkal kialakított megállapodásokat és egyeztetéseket illeti, itt az alkalom számunkra, hogy kiemeljük, hogy milyen fontosak ezek a tárgyalások. Libyával hát nem igazán sikerült tárgyalni, ami Törökországot illeti, ott viszont fontos tárgyalásokat sikerült lefolytatni a török kormányjal. És kiemeljük azt is, hogy az emberi jogok milyen fontosak. És a Törökországban nemzetközi védelmet kérő személyek jogait is kiemeltük, és a Stockholmi programban kiemeljük azt is, hogy az emberi jogok rendkívül fontosak. Valamint azt, hogy az emberi jogokat az összes találkozón meg kell beszélni. Ami a közös megközelítést illeti. A Frontex rendkívül fontos szerepet játszik és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha hatékonyan akarunk dolgozni, akkor együtt kell működni a Frontex-el. A Frontexnek több többet kell dolgoznia, nem pedig kevesebbet. Több együttműködésre és koordinációra van szükség, ha előre akarunk lépni. Köszönöm. Köszönöm. Hatan kértek még szót. Még két kérdéskör következik. Wikström, Tavares és Alpano kollégák. Wikström úr, ö, asszony először. Köszönöm, elnök asszony. Wikström, frátő att hár. Köszönöm, ö, és köszönjük, hogy visszajött ismét a szakbizottságunkba, és hogy többször eljött az elnökség során, és nagyon fontos találkozókat sikerült így lebonyolítani. Én új tagja vagyok az Európai Parlamentnek, és rendkívül kellemesnek tartom azt, hogy az svéd elnökség képviselője többször is eljött hozzánk. Vége láthatatlan vitákat folytattunk a stokholmi programról, és a polgárainkat is nagyon érintik ezek a kérdések. Ez jó dolog. Azt hiszem, hogy sikerült jelentősen előrelépni. Például, ami a vízum liberalizációt illeti Nyugat-Balkánon, ami a menedékkérők jogait és a migránsok jogait illeti, ez mind nagyon fontos a stokholmi programban, hiszen tiszteletben kell tartani bizonyos az Európai Unióban alapvető humanitárius elképzeléseket de maradtak még nehézségek is, amelyekre megoldást kell találnunk. Itt konkrétan azokra gondolok, akik illegálisan szeretnének bejutni az Európai Unióba úgy, hogy azzal saját életüket kockáztatják. Fontos segíteni ezeken a személyeken. És a svéd elnökség és ön miniszterként rendkívül jó szándékúan próbált eljárni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy fontos, hogy ezen személyek számára lehetővé tegyük azt, hogy például a nagykövetségekhez forduljanak a világ bármely országában ahhoz, hogy legálisan próbáljanak bejutni az Európai Unió területére. Ezért szeretném Bilström úrtól megkérdezni, hogy késze arra, hogy ö, támogassa, amit Amnesty International javasolt, mi szerint bőkezően kell ö, ösztönözni a polgárokat arra, hogy a konzulátusok a nagykövetségek felé forduljanak. Fontos, hogy azok, akik az életüket kockáztatják, ezen jogi eszközökkel élhessenek ahhoz, hogy az EU-ba legális módon juthassanak el. Azt gondolom, hogy így valóban gyakorlati lépéseket tudnánk hozni, és a stokholmi programban érezhető jó szándékot így gyümölcsöztetni tudnánk. Még egyszer köszönöm az ön fellépését, hiszen ez inspiráló volt a szakbizottságokban és más bizottságokban is. Köszönöm. Arra kérném a kollégákat, hogy röviden szóljanak hozzá, különben kicsúszunk az időből. Tavares kolléga. Thank you, Mrs. President. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Én meglehetősen kritikusan fogom fel az Európai Unió menedékjogi politikáját, mert sokkal realisztikusabb, sokkal ferebb, igazságosabb politikára lenne szükségünk, olyan politikára, ami az emberi jogokat sokkal jobban figyelembe veszi. Olyan politikára lenne szükség, ami lehetőséget nyújt a legális migrációs csatornáknak. Úgyhogy nagyon örülök a miniszternek, mert úgy tűnik, hogy egyetért ezzel a megállapításommal. A svéd elnökségnél szeretném még elmondani, hogy a parlament nyilván figyelte a svéd elnökség munkáját. Jill Lambert kollégánk is dolgozott a menekültügyi támogató iroda ügynökség létrehozásában, és reméljük, hogy a visszatelepítésben is szerepet játszik majd ez a támogató iroda. A visszatelepítés főképp külön, főképp bizonyos speciális menedékes kategóriákat foglal magába, többek között a legérzékenyebb menedékkérőket. Az UNHCR több százezer személyről beszélt, és természetesen Kanada, Ausztrália és más tagállamok is kiveszik úgymond a részüket ebből a munkából, többek között Brazília is. Svédországnak a letelepítés kérdésében nagyon komoly tapasztalatai vannak, és a letelepítési programmal kapcsolatos európai előadó, európai parlamenti előadó is már kifejtette ezzel kapcsolatban a véleményét. Mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy jó letelepítési probléma, programra van szükségünk, hiszen vannak olyanok, akik egyszerűen az életüket kockáztatják ahhoz, hogy ide megérkezzenek, például az, hogy különböző lélekvesztőkön próbálják átszelni a földközi tengert. Hát ami most van, az egyelőre még nem önálló program, csak lépéseket indítottunk el a letelepítési program irányába. Először is szükség van egy önálló költségvetési sorra, hogy segítsük azokat a tagállamokat, akik hajlandóak befogadni és letelepíteni ezeket a menedékkérőket. Hát egyelőre még nincsen elég felajánlásunk. Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek hajlandóak letelepíteni menedékkérőket, de hát a letelepítési normákban is vannak különbségek. Vannak, ahol jobbak a lehetőségek, vannak, ahol kevésbé jók. A parlamenten belül nagyon sok kollégával beszéltem, és a bizottságban is, hogy meg tudjuk nézni, hogy az új országok hogyan vonhatóak be a letelepítési programba. Azt hiszem, hogy nem csak pénzről van szó, hanem emberi erőforrásról és hozzáértésről, tudásról is. Amit meg szeretnék kérdezni az az, hogy nem lenne jó, hogyha lenne egy állandó bizottság, egy szerv valahol a támogató irodán belül, amely kifejezetten a letelepítéssel foglalkozik, mondjuk információcserét, együttműködést tudná ez megvalósítani. Ezen kívül, hogyha valamilyen humanitárius krízishelyzet alakul ki, akkor erről is értesítést nyújthatna a támogató iroda. Amennyiben ezt nem tesszük meg, szerintem nem vállaljuk a megfelelő felelősségeket. Úgyhogy ez a konkrét kérdésem a letelepítéssel és a támogató irodával kapcsolatban. Köszönöm szépen, Áfánó asszony következik. Grazie, Presidente. Jó volevo. Köszönöm, elnök asszony. Bestrom miniszter úrtól azt szeretném megkérdezni, amit már egyszer megtettem szeptemberben, amikor ellátogatott a miniszter úr a szakbizottságba, de nem kaptam választ akkor. Most jó lenne, ha válaszolna a kérdésemre. Beszélt a kezelés egyenlőségéről a menedékkérők vonatkozásában, és ezzel természetesen csak egyet tudok érteni, de ha emlékszik, akkor ezen a nyáron egyes tagállamok a kitoloncolás eszközével éltek anomális módon, és nem engedélyezték a csónakokon érkező személyektől a menedék kérelem benyújtását sem, egyszerűen kitoloncol, kitoloncolták őket. Tehát egy pontos kérdést tettem fel akkoriban, amire semmiféle válasz nem érkezett. Talán a tanács nem tudott semmit mondani nekünk akkor. Nem tudom, hogy eltérő körülmények között elfogadtak-e már intézkedéseket. Szeretném tudni, hogy mit gondol erről a kérdésről. Nem régiben kiemelt annak szükségességét, hogy fel kell lépni az illegális bevándorlás ellen. Lesz-e különbség azokat, illetve akik az üldözés elől menekülnek, hiszen ebben az esetben nem lehet illegális bevándorlókról beszélni, a biztos halál elől menekülőkről van szó, akik üldözések elől, háború elől menekülnek, és ezeket az embereket is illegális bevándorlóként kezelték, és vissza toloncolták. Az utolsó dolog, amely szintén nagyon fontos, egyes kollégáim Libiával kapcsolatban tettek fel kérdést a Libiával folyó tárgyalásokat illetően, és ön elmondta, hogy nem régiben voltak hasznos találkozók azt illetően, hogy Libiával elmélyült tárgyalásokat folytassanak, azonban körülbelül három héttel ezelőtt a svéd elnökség egyes tisztviselői mást nyilatkoztak. Azt mondták, hogy csak technikai jellegű találkozókra került sor, és ezen technikai találkozók ezen országgal való megállapodások aláírására irányultak. Én tehát világos kérdést tettem fel akkor, és azt kérdeztem, hogy hogyan szándékoznak a Libiával való találkozókat szervezni. Figyelembe veszik ezt a tényt, hogy Líbia például nem ratifikálta a Genfi egyezményt, valamint azt a tényt, hogy Líbia például mostanáig nem teszi lehetővé egyes ENSZ megfigyelőknek, hogy a menekültekkel, illetve a fogvatartottakkal beszéljenek. Jó lenne, hogyha ezekre a kérdésekre akár röviden is válaszolna, mert számomra ezek alapvető jelentőségűek. Köszönöm. Mr. Billström, the floor is... úr, most öné a szó. Köszönöm szépen, egy perc türelmet kérnék. Tack så mycket för ordförande. en gång, jag skulle bara konferera här ett ögonblick. Jo. Tehát köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, a kollégámmal kellett még egy kicsit konzultálnom. Műström asszony, úgy gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy a migráció fontos kérdés az európai polgárok számára, és ez ad nagy jelentőséget a stokholmi programnak is. Ugyanis a stokholmi program az európai polgárokról beszél, és természetesen azokról a polgárokról is, akik a közösségen kívül élnek. Ami a migráció kérdését illeti, mint ahogy az imént is elmondtam, egyensúlyt kell találnunk. Egyrésztről a hatékony határellenőrzés, másrésztről pedig egy olyan határ ellenőrzés között, ami nem megy a menedékkérők emberi jogainak rovására. Az imént Keller asszonynak és Gönc asszonynak adott válaszomban már elmondtam azokat a problémákat, amelyek a rendszerhez való hozzáférés problémái. Ez egyáltalán nem egyszerű kérdés. Azt hiszem, hogy a letelepítés tulajdonképpen hatékony megoldás lenne erre a kérdésre. És Tavares úrnak is válaszolni fogok a következő megjegyzésemmel. Számunkra nagyon fontos, hogy felhasználjuk azokat a tapasztalatokat, amiket Svédország már megszerzett a származási országokkal való együttműködés területén. Úgyhogy továbbra is így fogunk eljárni, mert láttuk a gyakorlatban, hogy ez a megközelítés működik. Ami egy közösségi, egységes letelepítési rendszer megalkotását illeti, Hát ebben akkor ugye mind a 27 tagállamnak részt kellene venni. Ehhez az szükséges, hogy minden tagállam kvótákat vállaljon, úgynevezett befogadási kvótákat. 100 ezer ember érkezik Európába, még egyszer mondom, 100 ezer, ez rengeteg ember ezt az áramlatot valamilyen módon kezelni kell. A leginkább kiszolgáltatottaknak kell segítséget nyújtanunk, és lehetővé kell tenni azok számára, akiknek semmilyen forrásuk nincsen, hogy valamilyen módon védelmet kapjanak. azt, hogy és Tavares úrnak válaszolom azt, hogy ennek a filozófiának a mentén indultunk el. Tavares úr, nem szeretnék belemenni a részletekbe a támogató irodával kapcsolatban. Akkor fogunk majd belemenni a részletekbe, amikor a tanács és a parlament vitái megkezdődnek spanyol elnökség alatt. De azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az együttműködés nem kizárólag az EU-s tagállamok között, hanem az EU-s tagállamok is más tagállamok, illetve más államok között, mint amilyen Ausztrália, Kanada és az USA. Minél több állam működik együtt, annál jobban tudjuk segíteni azokat, akik valóban rászorulnak a védelemre. A legutóbbi ülésünkön önök közül valaki feltette nekem ugyanazt a kérdést, vagyis azt, hogy mi itt a szerepe a különböző intézményeknek. Nos, a bizottság feladata és felelőssége az, hogy minden irányelv többek között a menedékkérőkről szóló irányelv betartásra és alkalmazásra kerüljön minden egyes tagállamban. És Áfánó asszonynak pedig azt tudom válaszolni, hogy a bizottság az az intézmény, amelynek jelen esetben fel kell tennie a kérdését, mert az a kérdés, amit nekem feltett, az nem a tanács hatáskörébe, hanem a bizottság hatáskörébe tartozik. Nagyon fontos számunkra, hogy ez a támogató iroda megfelelő munkamódszerekkel rendelkezzen annak érdekében, hogy felmérje, hogy kik azok a személyek, akiknek nemzetközi védelemre van szükségük. Fontos, hogy a frontex is együttműködjön ez az iroda a lehető legkimerítőbb módon. Aztán nézzük Líbiát. Hát Líbiával politikai szintű kapcsolattartásunk nem volt, ez viszont nem zárja ki azt, hogy a jövőben ne legyen. Nagyon széles kereteken belül próbáljuk kialakítani nemzetközi kapcsolatainkat, és már évek óta vitázunk Líbiával, ezen tárgyalásoknak csak egy részét képezik a migrációs kérdések. Nagyon széles körű tárgyalásokról van szó az EU és Líbia között, ez nem korlátozódik a migrációra. Svéd elnökség alatt sajnálatos módon nem tudtunk politikai szintű megállapodást kidolgozni, méghozzá amiatt, hogy a libiai kormány részéről komoly késlekedést tapasztaltunk, nem válaszoltak a kérdéseinkre, ráadásul pont amikor találkozni kellett volna vele, akkor beteg lett az illetékes miniszter, ez okozta azt, hogy nem tudtuk a megállapodást megkötni. De a felelősségeinket ismerjük. Nem csak Líbiáról, hanem Törökországról is beszélnünk kell, és Törökországgal is folytatni kell a megbeszéléseket, annak érdekében, hogy jobban betartsák az emberi jogokat. Köszönöm szépen, nézzük a harmadik kérdéskört. Kollégák, kérném szépen, hogy röviden szóljanak hozzá. Hennis Plasert asszony lesz az első. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a miniszter úrnak és a beszámolót és a válaszokat. Egy konkrét kérdés. Az újratelepítéssel kapcsolatos politikai megállapodás egy kötelezettségvállalást jelent is a 27 tagállam részéről, tehát nem önkéntességet, hanem kötelezettséget. Ez a 27 tagállam felelőssége. Tud erre a kérdésre válaszolni, hogy ez valóban így van-e? A második kérdésem Buzutil úr kérdéséhez kapcsolódva. Az Eurodac felülvizsgálatával foglalkozunk, valamint a Dublini Egyezmény Nem Nemrégiben az Európai Bizottság megindította a menedék eljárás felülvizsgálatát. Ön elmondta, hogy az egységes menedékkérelmi eljárás a csomag alapvető eleme. De itt a minősítések, illetve az eljárás felülvizsgálata is felmerül, a bizottság egy új javaslattal akar élni a e tekintetben, és én ezt ellenzem. Tudná-e tehát meghatározni, hogy mi ennek a mene- menekültügyi csomagnak az alapköve? A bizottság új javaslattal fog élni 12-ig, és most még nem kaptunk erre választ. Bontesz úr, parancsoljon. Dank u wel heb eh, twee eh, concrete vragen aan de minister. Köszönöm. Két konkrét kérdésem lenne. Az első a legális bevándorláshoz kapcsolódik. Ön kijelenti, hogy, hogy ahhoz, hogy elérjük a Lisszaboni stratégia cél kitűzéseit, a bevándorlásra szükség van. Kérdezem én, hogy miért? Nem hiszem, hogy eh, több tízmillió munkanélküli Európában elfogadható lenne, hogy a munkaerőpiac igényeinek megfeleljünk. Erre nincs szükség. A második kérdésem beszéltem a szolidaritásról a tagállamok között. Mi a szolidaritás értelme? A tagállamoknak a tagállamok kötelesek az eljárásokat monitorozni, ez lenne az értelme, vagy pedig az, hogy a bevándorlókra vonatkozóan kvótákat állapítsanak meg a tagállamok, és aztán esetleg a bevándorlókat tovább vagyok más tagállamoknak. Mit tehát a szolidaritás valós értelme? Köszönöm. Browns? Browns úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Pészről asszony azt mondta, hogy a jól kezelt migráció mindenkinek az előnyére válhat. Hát az lenne a kérdésem, hogy mi történik azokkal, akik munkanélkül vannak, és azt kell végignézniük, hogy jönnek a migránsok, és ők kapnak munkát, és mit mondanak a hajléktalanok, akik látják, hogy jönnek a migránsok, és ők kapják meg a lakásokat. Hát lehet, hogy önök nagyon nagy lelkűek és jó akaratúak, de hát azért itt áldozatokra van szükség a donor országok, az adó országok részéről. Hát nem tudom, hogy ezeket az áldozatokat kiknek kell megadni, csak a svéd elnökségnek, vagy pedig minden európai képviselőnek, akik pedig elvégezték a feladatukat. És hát még egyszer szeretnék utalni azokra itt az EU-n belül, akiknek nagyon kevesük van, és akiknek így még kevesebbük lesz. Nagyon sok, nagyon jól képzett egészségügyi dolgozó van például abban a városban is, ahonnan én származom, de hát mi történik azokkal a betegekkel, akik az ő származási országukban otthon szorulnak orvosi ellátásra, és akiknek egyszerűen nem maradnak orvosok? Azt hiszem, hogy itt mindössze annyi történik, hogy a globális kapitalizmus ki zsákmányolja a globális proletariátust. Hát ami a biztonságos országokat illeti, a biztonságos országokból is érkeznek gazdasági migránsok. És hát vannak olyan országok, amelyek nem feltétlenül veszélyesek, de egyszerűen nem kellemes ott élni. És én szimpatizálok azokkal, akik egy kellemetlen helyen élnek és szeretnének eljönni, de hát az Európai Unió nem tud mindenkit befogadni és mindenkiről gondoskodni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Bélström úr készen áll a válaszadásra. Elnök asszony, köszönöm szépen. Hennis Plasert asszony kérdésével kezdeném, ami a letelepítést illeti. A visszatelepítés kérdésében a finanszírozásról kell elsősorban beszélnünk. Nagyon röviden szeretnék válaszolni erre a kérdésre. Bontesz úr, azt hiszem, hogy nagyon nehéz megegyezésre jutnunk abban a kérdésben, hogy mi történjen a gazdasági migrációval. Az elmúlt héten beszéltünk erről, és akkor nem tudtunk egyetérteni, de azt hiszem, hogy még most sem értünk egyet. Itt van a munkanélküliség, de hát ez és a migráció két teljesen különböző témakör. Tudjuk, hogy az Európai Uniónak szüksége lesz migránsokra, hogyha szeretnénk megfelelni a Lisszaboni stratégia célkitűzéseinek, vagyis versenyképes Európát szeretnénk teremteni. Ami az első kérdést illeti, hát a stokholmi program csak az illegális migrációval foglalkozik, és azért ne feledjük el, hogy van legális migráció is, és ez is nagyon fontos volt mind a svéd elnökség, mind pedig az unió egészének számára. Beszéltünk a felelősségekről is, a tagállami felelősségről, a szolidaritásról, és én el is mondtam a mai napon, hogy mi a véleményem a szolidaritásról beszéltem a visszatelepítés kérdéséről, és Hollandia egyébként nagyon hatékony rendszert valósított meg ebben a tekintetben. Azt is elmondtam, hogy fontos, hogy egyensúlyt teremtsünk. Tehát egy oldalról kell, hogy legyen határellenőrzés, kell, hogy legyen szolidáris együttműködés a határokon, ugyanakkor segíteni is kell a világ országait hiszen vannak olyan migránsok, akik az Európai Unió határain kívül vannak, és nem is tagjai az Európai Uniónak, nem is Európai Uniós polgárok, mégis segítségre szorulnak. Úgyhogy ebben a tekintetben is van munkánk. Egyébként azt tudnám még elmondani, amit már Buzutil írnak elmondtam, hogy a Máltán elindított kezdeményezés nagyon jó. Bontes úr pedig beszélt arról, hogy mit jelent a migráció az Európai Uniónak. Hát valóban sok migráns érkezik az Európai Unióba, és már így is nagyon komoly problémáink vannak a demográfiával, a szegénységgel. Azt is el kell mondani a Stokholmi programmal kapcsolatban, hogy azért különböztessük meg azokat a migránsokat, akik megfelelő kereteken belül dolgozni szeretnének itt az EU-ban, hiszen vannak ilyen irányú igényeik a tagállamoknak. Az imént említette az egészségügyi dolgozókat. Valóban vannak Svédország északi részén olyan területek, ahol az egészségügyi ellátás egyáltalán nem is működne, hogyha nem lennének harmadik országbeli ápolónőink. Ugyanis minden svéd ápolónő északról leköltözött Svédország déli területeire, mert ott jobbak a fizetések. Úgyhogy el kell kerülnünk azt, hogy egy ilyen visszafordított gyarmatosítási teória áldozatai legyünk. Hát van olyan, hogy egy másik régióhoz kell fordulnunk a világban, hogy elérjük a célkitűzéseket. Számomra itt egyáltalán nincsen szó újkori gyarmatosításról, és a svéd elnökség ilyetén filozófiákat nem is támogat. Természetesen a stokholmi program sem ezt javasolja. Éppen ezzel ellentétben nagyon pozitív és jól irányított legális migrációt szeretnénk megvalósítani, ami mind a származási, mind a tranzit, mind pedig a fogadó országok számára jó, és ezt stratégiai szempontból is fontosnak tartjuk. Köszönöm szépen, Bőström úr, köszönjük szépen, hogy eljött, köszönjük, hogy meghallgatott minket, köszönjük, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Köszönjük szépen az együttműködést az elmúlt hónapokban. Gratulálunk az elért sikerekhez és a legjobbakat kívánom a jövőre nézve, sok szerencsét kívánok! Reméljük, hogy továbbra is segíteni tudjuk majd egymást a közös munkában ezen a területen. Én is köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a szakbizottság tagjainak, hogy együtt működtek velünk. Mindenkinek kellemes karácsonyt kívánok, és még egyszer köszönöm. Dear colleagues, we continue now with the... Uh, Tisztelt kollégák, folytatjuk a munkát. Szavazás következik. De még a szavazás előtt jóvá kell hagynunk a legutóbbi üléseink jegyzőkönyveit. Ha nincsen ellen vélemény, akkor a július 16-ai, a július 22-ei, a szeptember 29 és 30-ai, az október 5 és 6-ai és a november 12-ei ülések jegyzőkönyvet jóvá hagyjuk. Rendben. Nincsen ellenvetés. Nos, akkor a következő rendi pont következik. Szavazás Zimbabwe vonatkozásában az Osama Bin Ladennel, az Al-Qaeda hálózattal és a talibán összekötésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben, a szomali helyzet tekintetében egyes természeti és jogos, jogi személyekkel, szervezetekkel és testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről. Először szeretném a jogi szolgálat képviselőjének, Kilem Reddinek megadni a szót. Az elnök a jelentéstevő nevében egy levelet küldött, mind a jogi, szakbizottságnak, mind a jogi szolgálatunknak, hogy az alapjait ismertessék ezen intézkedéseknek a Lisszaboni alapszerződés alapján. A jogalap kérdéséről már a jogi szakbizottság is beszélt december 3-án. Most tehát megadom a szót Bradley úrnak azért, hogy részletezze ezen kérdéseket. Bradley úr. Köszönöm, elnök asszony. Pár évvel ezelőtt volt egy TV műsor a brit tévékben Life on Mars címmel, egy rendőrről szól, akit 2006-ban egy autó elütött, és 1973-ban ébredt fel. Amikor mobiltelefonokról beszélt, vagy arról, hogy a miniszterelnök nő lesz egy évtizeden belül, ezt senki nem hitte el neki. Hát a mi javaslatunk, ez kicsit olyan, mintha a Life in Marsban élnénk vannak olyan dolgok, amik talán ismeretesnek tűnnek, de hát alapvetően anakronisztikus elképzelésekről van szó, mint hogyha most én az afro hajviseletet szeretném támogatni. Ami ezt a jogalap kérdését illeti, ez az alapszerződés 215-ös cikkének második bekezdésére vonatkozik, és a konzultációs eljáráshoz képest, amit eddig alkalmaztunk, ez egy visszalépésnek tekinthető. Három ok van arra, amiért a javaslatokat a 215 alapján nem lehetne elfogadni. Ezek egyrészt a ezen cikre való hivatkozás feltételeit illeti, a javasoló szerv identitását és a javaslat tartalmát. Elsősorban ezen intézkedéseket csak a 215 alapján csak akkor lehet meghozni, hogyha a határozatot a második fejezet ötödik cikkével ö, nek megfelelően hozzák, tehát ö, egy közös ö, kül- és biztonságpolitikai intézkedésre van szükség ahhoz, hogy a 215-ösre lehessen hivatkozni. Ilyen döntést még nem hoztak ezen javaslatokkal kapcsolatban. Tehát az első feltétel a 2.15-ösre való hivatkozáshoz nem áll. Ami az imbabai javaslatot illeti, van viszont egy közös álláspont az Lisszabon előtti alapszerződés 5. fejezetében. Tehát ez nem második fejezeti kérdés, ez egy más instrumentén más jogi hatásai vannak, másként hajtják végre és fogadják el másként, mint ahogy azt a Lisszaboni lapszerződés alapján kell megtenni, tehát mások a célkitűzések és más a jogi keret, mind ami a kül- és biztonságpolitikát illeti, mind pedig ami az EU-t általában illeti. És a Lisszabon előtti közös álláspont tehát nincsen összhangban a Lisszabon utáni második fejezetes döntéssel. A, van még egy másik oka is annak, amiért nem lehet a 2.15-re hivatkozván elfogadni ezen javaslatokat. Ezen rendelkezés alapján közös álláspontot csak az EU kül- és biztonságpolitikai magas szintű képviselője képviselheti, és úgy gondoljuk, hogy az eljárás szempontjából nem megfelelő lenne ez a megoldás. A harmadik, amiért nem lehetne ezt a javaslatot a 215 alapján elfogadni, az magát a tartalmat illeti, mind ami a javaslat tartalmát, és mind ami azt illeti, hogy mi az, amit nem tartalmaz a javaslat. A 215 per 3-as előírja, hogy a korlátozó intézkedéseknek tartalmazniuk kell a szükséges intézkedéseket a jogi biztonságra vonatkozóan, például a jogorvoslatra vonatkozóan és a korábbi problémákra vonatkozóan. Ezek közül csak az alkaidás tartalmaz megfelelő javaslatokat erre vonatkozóan, a másik kettő nem, hanem a bizottságra hivatkozik, ez tehát nem felel meg a 215-ös előírásainak. Másrészt, ami az alkaida és a szomáliai javaslatokat illeti, ebben a komitológiai eljárásra, a 99-es komitológiai eljárásra hivatkoznak. Úgy gondozok, hogy ma már nem lehet ezekre hivatkozni, hiszen ez csak a 202-es cikkét alkalmazza az Európai Közösség alapszerződésének, ami most már nincsen hatályban. Ezért tehát úgy gondoljuk, hogy egyik javaslatot sem lehet a jelenlegi verziójában elfogadni a 215-ös cikk alapján. Így tehát úgy gondoljuk, hogy meg kell nézni az alapszerződés 75-ös cikkét, a TFEU 75-ös cikkének a kérdését. Úgy gondoljuk, ezen cikk kimondja, hogy a parlament és a tanács közösen hoz döntést a szabad mozgásokról és a tőkék befagyasztásának a kérdéséről személyek és természetes és jogi személyekkel kapcsolatban. Elnök asszony, ami az adminisztratív intézkedéseket illeti, ez egy új technika a közösségi megfogalmazásban, vagy majdnem új hogyha azon administratív intézkedésekről van szó, amelyek meghatározzák az egyes természetes és jogi személyeket, akkor ez egy olyan törvényhozási keret kell, hogy legyen, amely az alapszabályokat tartalmazza. Tehát itt definíciónak kellene lennie a tőkékre, a tőkék befagyasztására és a pénzügyi instrumentumokra vonatkozóan, és arról, hogy hogyan kell, lehet befagyasztani ezen alapokat. Be kellene ezen kívül tiltani bizonyos intézkedéseket, amelyek ezen alapokat befagyaszthatják. Információcserét kell biztosítani a megbízhatóságra vonatkozóan, valamint a nemzeti hatóságok és a bizottság közötti hatásköröket is meg kellene határozni. A 75-ös cikk csak azt tartalmazza, hogy mik a célkitűzések, amelyeket ezen rendelkezés alapján el lehet fogadni. Olyan rendelkezésekről van szó, melyeknek célja, hogy elkerüljük és fellépjünk a terrorizmus ellen. Úgy gondoljuk, hogy az Alkaida javaslat elviekben az intézményes kiegészítéseknek megfelelhet a 75-ös cikk alapján. Ez azt javasolja, hogy a 881 per 2002-es javaslatot módosítsuk, és a 881-essel kapcsolatban, tehát a terrorizmus, elleni fellépés tekintetében ez a javaslat nem tartalmaz módosítást. Ami a tartalmat illeti, ezen javaslat ráadásul megváltoztatná a 2002-es rendeletet, de a jellegét, mint keret intézkedést nem változtatná meg. Hogyha az Alkaida javaslata 75-ös cikkre alapulna, akkor ez egy törvényhozó aktus lenne, és ez azt jelenti, hogy a szubszidiaritás elve alapján a tagállamoknak kellene erre reagálniuk. Ami a szomáliai helyzetet, javaslatot illeti, itt a terrorizmus elleni fellépést kívánják ezzel elérni. A zimbabwei javaslat az emberi jogra és a jogállamra vonatkozik, a szomáliainak a célja pedig olyan természetes és jogi személyek, akik a békét, a biztonságot és a stabilitást fenyegetik Szomáliában egy kérdést pontosítanék még. Úgy gondolom, hogy a jogi szolgálat úgy gondolja, hogy ezen két javaslattal kapcsolatban a 352-es cikket lehetne felhozni, amely a 308-as helyébe lép. Ez egy általános fallback záradék. Ami a 352-es cikket illeti, erre csak akkor lehet hivatkozni, hogyha az alapszerződésben nincsenek máshol megfelelő rendelkezések. Mi úgy gondoljuk, hogy az alapszerződésben vannak máshol ö, megfelelő hatáskörök, például a 75-ös vagy a 215-ös cikkekben. De az zimbabwei és a szomalai javaslatban ezen ö, részekre még nem hivatkozott a tanács. Ami a levélben feltett kérdéseket illeti, hát nincsen okunk arra, hogy itt kettős jogalap állhatna fel egyikkel kapcsolatban sem, hiszen mások a célkitűzések, és ami az opcionális konzultációt illeti. A Lisszabon előtti esetben a tanács mindig kikérheti a parlament véleményét, hogyha úgy dönt, de a parlamentnek nincsen kötelező konzultációs hatásköre, csak opcionális. És elnök asszony, ezért örömmel tudom mondani, hogy ez teljesen a mi véleményünk teljesen megfelel a múlt csütörtöki jogi szakbizottsági véleménynek. Köszönöm, Bradley úr. Remélem, hogy mindenki megértette a választ. Akkor most szavazzunk. 9 módosítónk van. Először Boszkót asszony módosítója. Ki támogatja? Ellenzi? Elfogadtuk. Kettes módosító támogatja, ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ötös módosító mellette, ellene, ketten ellene, tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de jobb, hogyha megszámoljuk. Ellenőrizzük. Kérem, hogy szavazzanak elektronikus úton. Mindenkinek itt van a kártyája? Nincs? Nem, akkor, nem, akkor még egyszer kérem. Tehát mellette. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Hetes módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences, mellette, mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most az egész állásfoglalásról beszélünk, mellette, ellene, ketten ellene tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm szépen. Nem szavazzunk a hatos pontról, mint már mondtam. Az ülés elején már ezt bejelentettem. Térjünk át a hetes napirendi pontra. A Schengen információs rendszerről a Schengen információs rendszer második generációjára történő áttérés a hetes napirendi pont. Az első vitát ezzel a kérdéssel december 1-én tartottuk. Coelho úr, a raportőr a jelentés tervezetét fogja bemutatni, majd a svéd elnökségtől és a bizottságtól kérjük, hogy reagáljanak erre, és természetesen az összes többi kollégát is felkérjük, hogy vegyen részt a vitában. Tudjanak róla, hogy a Lisszaboni alapszerződés kihat majd erre a jelentésre, hiszen az egyik rendelkezés egy harmadik pilléres rendelkezés lenne, tehát már nem hatályos. A bizottságot kérjük tehát, hogy tájékoztasson minket a véleményéről a csomag ezen részének a nyomon követéséről. Most tehát először Coelho úrnak, a raportőrnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Ahogyan ön helyesen elmondta, már december 1-én vitáztunk erről, tehát nem ismétlem meg az ott elhangzott témákat, csak arra emlékeztetnék, hogy a parlament rendkívül mértékben aggódik a késedelmek miatt, amelyek a Schengeni rendszerrel, a SIS rendszerrel, illetve a VIS rendszerrel kapcsolatban bekövetkeztek, és elfogadtunk egy állásfoglalást a plenáson, amelynek ez az értelme. A legutóbbi tanácson a globális dokumentum ez év végére való elhalasztása mellett döntöttek, illetve a jövő év január végére halasztották ezen dokumentum elfogadását. Az információink szerint nagyon valószínű, hogy, negatív, hogy a negatív eredmény azt jelenti majd, hogy problémák lesznek azzal a céggel, amely ezekért a késedelmekért felelős, illetve ezt a céget akár fel is jelentheti majd a közösség. Ahogyan az elnök asszony helyesen említette, van egy javaslat az első pillérbe tartozó rendelettel kapcsolatban, amely hatályos lesz. Ez a 74-es cikkre támaszkodik a szerződésben, erre fognak hivatkozni, de továbbra is lényeges marad a harmadik pillérbe tartozó javaslat, amelyet újfent be kell majd nyújtani. Remélem, hogy az Európai Bizottság információkkal szolgál majd e kérdést illetően. A kérdés érdemi részének vonatkozásában ismétlem, hogy nem akarunk biankocsekket adni az Európai Bizottságnak. A végső dátum meghatározása a fontos, a határidő nélküli javaslatot tehát nem tudjuk elfogadni. A parlament ellenőrzés szükséges a bevándorlás folyamatot illetően, a jogalap pedig társfelelősséget biztosít számunkra a költségvetés szintjén is. Ezt a folyamatot tehát végig figyelemmel kell kísérni. Mielőtt eltérnénk az új rendszerre, a parlamentet megfelelően tájékoztatni kell a különböző dokumentumok szövegéről, hogy megfelelő véleményt tudjon alkotni. A technikai megoldástól függetlenül valamennyi jogi eszköz, amelyet elfogadtunk, alkalmazandó is kell, hogy legyen. Tehát a Global Management Board megoldása véleményünk szerint jó megoldás. De sajnálattal sajnálatunknak adunk hangot, amiatt, hogy a lehető legrövidebb időn belül ezt a megoldást nem fogadták el. Hogyha lesz egy olyan sziszkettő, amely nem működik majd, akkor a parlament fenntartja magának a jogot, hogy a számvevőszéktől kérje ezen projekt felülvizsgálatát. Úgy vélem, hogy eljött a pillanat, hogy meghallgassuk az elnökséget, illetve az Európai Bizottságot, tekintettel arra, hogy jellem van a Schengeni munkacsoport képviselője. Köszönjük szépen Koelja úrnak. A Schengen Aki csoport vezetőjének fogom most megadni a szót a svéd elnökség részéről. Parancsoljon! Mikrofont kérnénk szépen a svéd úrnak. Tack för ordförande och eh, eh, god eftermiddag till övriga. Köszönöm, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. Az elnökség elindította a tárgyalásokat azóta, hogy szeptemberben a javaslat megérkezett. és most várjuk a Lisszaboni szerződés értelmében az új javaslatot. a parlament jelentés tervezetét megvizsgáltuk, és nagyon örömmel tapasztaltuk, hogy ez teljes mértékben megfelel azoknak a vitáknak, amiket eddig a tanács keretein belül lefolytattunk. Voltak nagyon fontos pontok, amiket Koljó úr már megemlített. Nagyon fontos, hogy a legutolsó technikai problémákat is meg tudjuk oldani. A tanács nagyon örül annak, hogy ezt a globális kezelési megközelítést alkalmazzuk. Ez valószínűleg javítja majd a tagállami lehetőséget, lehetőségeket, és így maga a tervezet is javulni fog. Egyelőre a tanácsban elindítottuk a vitákat, és a tagállamok úgy gondolták, hogy szükség lenne valamilyen határidőre, mint ahogy azt a parlament is kimondja jelentéstervezetében. Néhány apró dolgot szeretnék még megemlíteni. a jelentéssel kapcsolatban, tehát lenne néhány konkrét megjegyzésem. A döntéshozatali eljárásnál migrációs kérdésekben azt hiszem, hogy most már a tervezet az utolsó stádiumba, az utolsó fázisba lépett, vagyis ez azt jelenti, hogy a jelenlegi rendszerről már áttérünk az új rendszerre. És a jelenlegi rendeletben van valami, ami egy kicsit érzékeny helyzetet okozott, és hát remélem, hogy a döntéshozatali eljárással kapcsolatos megjegyzések mindenki számára egyértelműek és elfogadhatóak lesznek. Ezen túl talán meglepetés lesz önök számára, de el kell mondanom, hogy a jelentés tervezett alapvető kijelentéseivel egyetértünk. Úgyhogy azok a javaslatok, amik itt szerepelnek, valószínűleg elfogadhatóak lesznek a tanács számára. És fontos az is, hogy hangsúlyozzuk mindennek fontosságát. vikten att, att, att hålla det här systemet öppet för även, även en alternativ lösning. Fontos, hogy a rendszer nyitott maradjon, és Coelho úr beszélt a tanácsi következtetésekről is, amelyeket múlt hétfőn fogadtak el, amelyek a SZISZ 2-re vonatkoznak. És mint ahogy Coelho úr elmondta, a tanács úgy véli, hogy az eddig bekövetkezett késlekedéseket a jövőben egyszerűen nem lehet elfogadni. Ugyanis, hogyha további késlekedéseket engedélyezünk, az nagyon sajnálatos lenne. 2004 óta nagyon, jó elő, nagyon jól előkészített munkát folytatunk. Vannak olyan késlekedések, amiket talán 2010. január 1-ig le tud nyelni a tanács, de hogyha a rendszert továbbra se tudjuk alkalmazni valamilyen technikai hiba miatt, ami valamilyen szolgáltató részéről merül fel, akkor ezt mi a kezdeményezés kudarcaként fogjuk értékelni. És hogyha a B tervet kell alkalmaznunk, tehát hogyha valamilyen kudarc következik be, és át kell térnünk a helyettesítő tervre, az ugye nyilván nem lenne túlzottan jó eredmény. A parlament jelentésében szintén esik szó erről a B tervről, és hát azt látom itt, hogy ennek a lehető leggyorsabban meg kell valósulnia, hogy a SZISZ 2-vel kapcsolatos 2006-ban meghozott jogi döntések figyelembe vételre kerüljenek. Ugyanazt a rendszert kell tehát mindenhol alkalmaznunk, és ennek az alkalmazása nyilván pozitív hatásokkal jár majd. Nem szeretnék túlzottan belebonyolódni a részletekbe. Összefoglalásképpen mindössze a következőket tudom elmondani. A munkacsoportnak nem lesznek különleges ülései a svéd elnökség alatt a spanyol elnökséget részletekbe menőleg tájékoztattuk arról, hogy milyen munkát végeztünk el, és természetesen átadjuk a spanyol elnökségnek azt is, ami a mostani vitán itt a parlamentben elhangzik. Ezen kívül a parlamentet is tájékoztatjuk majd azzal kapcsolatban, hogy a SZISZ 2 projekt technikai részletei hogyan alakulnak a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen a svéd elnökség képviselőinek, most a bizottságnak, Tudoráki úrnak fogok szót adni. Tehát az Európai Bizottsági a szó, kérem, hogy reagáljanak az elhangzottakra. Köszönöm, elnök asszony. Nem szeretek itt a részletekbe bocsátkozni a módosító részleteivel kapcsolatban, hiszen ezt a múlt héten már megtettük. Először is szeretnék a kérdésekre válaszolni, a Coelho úr kérdéseire. Ami a technikai vitát illeti, én is a múlt héten ugyanezt kiemeltem, a bizottság nagyon egyértelmű és átlátható volt ezzel kapcsolatban, itt nem volt technikai szinten késedelem vagy nehézség, szerződéses szinten voltak nehézségeink, és azt hiszem, hogy ezeket elég egyértelműen elmondta alelnök úr a plenárison októberben. Valamint írásos választ is adtunk a feltett kérdésekre, amelyeket Koelló úr és más képviselők tettek fel. Ami magát a jelentést illeti, először is szeretnénk tudni, hogy szeretnénk megköszönni Koelló úr konstruktív megközelítését, és ami a javaslatait illeti, a legtöbb nagyon is egybe cseng azzal a kompromisszumos megközelítéssel, amiről már az elnökség is beszélt, és ami a Schengen aki ülésemken az elmúlt hónapok során elhangzott. Lenne néhány megjegyzésem a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban, ami a jelentésekben, jelentésben szerepelnek. Először is, ami az audit kérdését illeti, azt hiszem, hogy semmilyen ö, körülmények szerint sem volt szándéka a bizottságnak, hogy az auditot kihagyjuk a javaslatból azért, hogy így a parlament elől eltitkoljunk technikai nehézségeket. Ennek egyszerűen az az oka, hogy jelenleg száz százalékban nem, biztosak, nem vagyunk biztosak arról, hogy milyen technikai megoldásokat fogunk választani a SZIS-2 bevezetésével, és ezt a jogalap is tartalmazza. Ezért tehát egyelőre semmilyen reális határidőt nem tudunk meghatározni egyik technikai forgatókönyve kapcsolatban sem. Mint már elhangzott az elnökség részéről, ennek ellenére a Schengen aki munkacsoportban erről beszéltünk, és egyértelműen feljegyeztük azt is, hogy Coelho úr mit javasol a jelentésében, hogy szükség van egy ilyen határidő felállítására. Ugyanakkor meg kell néznünk pontosabban, hogy milyen döntéseket és megoldásokat fogunk választani, hiszen ez kihat majd a választandó technikai megoldásokra is. Azt tudjuk egyelőre biztosan a bizottságnál, hogy a jelenlegi technikai platform a SZISZ-2 kidolgozására 2011 legutolsó negyedévéig szól. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy ezt előre lehetne hozni, és ez a határidő került be a jelentésbe is. Ami a harmadik forgatókönyvet illeti, a jelenlegi SIS 1 Plus platform felhasználását. A becslések szerint a jelenleg rendelkezésre álló becslések szerint eredetileg 2012-es volt a bevezetési lehetséges ideje, de ezt 2013-ra tolták ki ezen bizonytalanság miatt a határidőkkel kapcsolatban. Eddig az volt a véleményünk, hogy nem tudunk ilyen határidőt meghatározni, és nyitva hagyjuk a lehetőséget annak, hogy egy új módosítást vigyünk véghez a szövegen, amikor ez a határidő ismeretes lesz. De a Schengen aki munkacsoportban az is kiderült, hogy a jelentésből egyértelmű, hogy a parlament számára is ez nagyon fontos lenne, és éppen ezért készen állunk arra, hogy a lehető legjobb megoldást megtaláljuk és ezt a szövegbe bevigyük. A második kérdés, amiről beszélnék, az a terminológiára vonatkozik, amely a módosításban található, a módosító indítványban található, és ami a SZISZ terminológiáit illeti. A múlt héten is beszéltem már arról, hogy a filozófiája ezen módosításnak különböző funkcionalitások egységét jelenti, egy ilyen jogi ernyőről van szó, bármilyen esetleges technikai megoldásra vonatkozóan. És a Coelho jelentésből is kiderül, és a bizottság véleménye is ugyanaz ezzel kapcsolatban, és ezt a Schengen Aki munkacsoport is megerősítette. Éppen ezért bizonyos a javaslatban található terminológiai megoldások amelyek a jelentést kiegészítik, néha zavaróak, hiszen néha a jelenlegi ö, technikai megoldásokra vonatkoznak ezek. És mi szeretnénk elkerülni az ilyen jellegű megfogalmazást, hiszen a SZIS-2-ben mi azt szeretnénk, hogyha a, a végső jogi ö, megoldásokat használnánk, nem pedig az esetlegesen elfogadott technikai megoldásokat. De, mint már mondtam, a jelentéstevő szándéka is egyértelműen ez volt, tehát itt csak megfogalmazásbeli kérdésről van szó, mindenképpen találunk majd rá megoldást. Az utolsó kérdés, amiről beszélnék, az az Európai Parlament szerepére vonatkozik a döntéshozatalban, és az arra vonatkozó döntéshozatalban, hogy mikor kell a SZISZ 1 pluszról SZISZ 2-re váltani, mikortól gondoljuk, hogy ezen váltás technikailag lehetséges. A jelentésből azt láttuk, hogy azt javasolják, hogy a parlamentnek szerepet kell adni ezen döntéshozatali folyamatban. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az intézményes rendszerrel ellentétes, ami a SZISZ jogalapjából egyértelműen kiderül. Az 52-es, elnézést, az 55-ös cikkről van szó. Ami ezt a migrációs váltási folyamatot illeti, a bizottság végrehajtó hatásköréről van szó. Ez egy technikai folyamat. A parlamentnek törvényhozói hatáskörei vannak. Ezért úgy gondoljuk, hogy ez nem kompatibilis azzal, amit mi értettünk legalábbis a jelentés szándékából, miszerint, hogy a parlamentnek kellene döntéshozatali jogot adni arról, hogy mikor kell a SZISZ 1 pluszról a SZISZ 2-esre váltani. Ezekről a kérdésekről szerettem volna most beszélni. Még volt egy kérdés, amire szeretnék kitérni. A jelenlegi javaslat az első pilléres javaslat az omnibus közleményre vonatkozott, amit a múlt héten fogadott el a bizottság, ezért még továbbra is hatályos ez a javaslat, és az eljárás folytatódik. Arról még nem döntöttek, attól tartok, a bizottságon belül, hogy mi lesz a pontos eljárás a harmadik pilléres instrumentumokkal kapcsolatban, hogy hogyan lehet majd ezeket integrálni. Ezzel kapcsolatban még a főtitkárság és a jogi szolgálat között vita folyik. Miután erről egyértelmű döntés született, biztos, hogy tájékoztatjuk mind a tanácsot, mind a parlamentet róla. Köszönöm. Thank you, Mr. Tudorake. Well... Köszönöm. Két kolléga szeretne szót kérni, mielőtt a jelentéstevőnek vissza vagy adjuk a szót. Encsú úr. Da, mulțumesc. În calitate de raportor din umbră din partea grupului SD, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én árnyék jelentéstevő vagyok a szocialisták részéről. Egyetértek Koelyó előadóval, ami a késlekedést illeti a SZISZ 2 végrehajtásával kapcsolatban. Ami pedig a konkrét határidőket illeti, hát egyszerűen nincsen olyan konkrét határidő, ami az átállást meghatározná. Ilyen tekintetben nem is tudom elfogadni azt, amit a bizottság elmondott. Egyébként pedig úgy gondoljuk, hogy a parlamentnek állandó tájékoztatást kell kapnia a tesztek eredményéről, az átállási eljárásokról, valamint arról, hogy azok, akik megnyerték a szerződéseket, vajon megfelelnek-e a szerződéses feltételeknek, és tartják-e magukat az elvárásokhoz. Összességében a parlament irányába hiányzik az átláthatóság. És mint ahogy már Strasbourgban is elmondtam, a személyes adatok védelmét sokkal jobban figyelembe kell venni, sőt, mondhatnám, szóról szóra, ától be kell tartani a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat. Ezen kívül a felhasznált technológiáknak a lehető legmagasabb szintűeknek kell lenniük. A bizottságnak sokkal nagyobb felelősséget kellene vállalnia a személyes adatok védelmében. És ez nem csak a tesztek időszakára, fázisára vonatkozik, hanem arra az időszakra is, amikor a rendszer valóban feláll, függetlenül attól, hogy a SIS-2 lép majd életbe, vagy egy egészen más rendszer. Köszönöm. Köszönöm szépen, Renát, ez már következik. Köszönöm szépen. A bizottság tehát azt mondja, hogy nem lehetséges megadni a világos dátumot a, az üzembehelyezésre. helyezésre. Hogyha most megnézem ezt a lapot, az a tanács mandátumát, amely 2006 végéig volt érvényes, és mindig késedelmek léptek fel. Éppen ezért el kell mondanom, hogy ha azt hallom, hogy nem lehet világos dátumot megadni az üzembe helyezésre, Nekem techni- én technikai ö, iskolát végeztem, és akkor ez azt jelenti, hogy nem működik az új rendszer, hiszen különben csak apróságokat kellene szabályozni. Tehát valami alapvető dolognak dolog kell, hogy nem működjön, mert hogyha ilyen hosszú ideig dolgoztak egy rendszeren, és még mindig nem lehet megmondani, hogy belátható időn belül mikor lehet üzembe helyezni, például a közlekedés technika területén, én a közlekedési szakbizottságban dolgoztam tíz évig, és a digitális menetjegyekkel kapcsolatban mindig haladék lépett fel, amikor ezt a rendszert fejlesztettük, de most ez nagyon fontos, ennek nagy jelentősége, és nem lehet összevetni természetesen ezt a problémát a SIS-2-vel, hiszen ez egy nagyon kényes történet. Ez egy olyan rendszer, amelynek kezdettől fogva működnie kell, hogyha a korábbi rendszerről áttérünk az új rendszerre, és az lesz az egyetlen rendszer, akkor biztosítani kell, hogy kezdetektől fogva nagyon jól működjön a rendszer, és hogyha most azt hallom, hogy még az sem lehetséges, hogy megmondják, hogy mikor lehet üzembe helyezni ezt a rendszert, akkor az én véleményem szerint itt alapvető kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán ez az űrrendszer működőképes lesz -e valaha. És éppen ezért a jelentéstevővel egyetértek, akinek alapvetően ugyanez a véleménye. A kérdésem a bizottság felé a következő, hogy mi milyen volt eredetileg a projekttervezés? Ezt a parlament megnézheti, ebbe betekintést nyerhet? Hogyha a Lisszaboni szerződés okán mi is bevonódunk ebbe a projektbe, akkor egy projekttervet talán megnézhetnénk, jó lenne, hogyha ezzel foglalkozhatnánk. Vannak-e további dokumentumok, amelyekbe betekintést nyerhetünk? Mi a helyzet az átláthatósággal? A kollégák, akik valószínűleg hosszabb ideje foglalkoznak a témával, már felvetették az átláthatóság hiányát. A tanács képviselője azt mondja, hogy a tanács üdvözli, hogy egy management boardot hoztak létre. Mit is tesz ez a management board? Valamennyi tagállam képviselve van benne? Vagy talán ennek is egy alibi funkciója van, egyfajta proforma ö, képviselete ez a tagállamoknak, de alapjában véve az átláthatóság ezáltal sem fokozódik. Tehát számomra ez az egész dolog nagyon ö, bizonytalannak tűnik. És meg kell nézni a migrációs ö, joggal kapcsolatos jogszabályt, illetve a technikai migrációt, az áttérést, de azt hiszem, hogy itt egy fejlesztési mandátum létezik, ami már nagyon régóta fennáll a tanács révén, és most ezt fel meghosszabbították, és most kérdés, hogy mennyi ideig kell ezt még meghosszabbítani, hiszen ez minden áldott nap pénzbe kerül. Éppen ezért azt az elképzelést, hogy az európai szemvevősziket bízzuk meg azzal, hogy vizsgálja meg ezt a projektet, az, az elképzelés számomra egészen jónak tűnik. Hiszen ezáltal az átláthatóságot is létre lehet hozni én nagyon bizalmatlan vagyok ezzel a projekttel szemben, és éppen ezért felvetődik bennem a kérdés, hogy egyetlen ki lehet fejleszteni, létre lehet hozni ezt a projektet? Talán nem képesek ezt a projektet megvalósítani, vagy kérdés, hogy milyen hosszú ideig tart ez, mennyi, ide, mennyi pénzt lehet ezzel keresni, hogyan néz ki a szerződés, amit kötöttek, van-e ködbér például. Talán megtudhatnánk valamit erről kicsit részletesebben. Hálás lennék a bizottságnak ezért a felvilágosítását. Köszönöm. Zomer asszony, köszönöm szépen. A bizottságot szeretném még egyszer megkérdezni, hogy Zomer asszony kérdésére tudná választ adni. Igen, igen, elnök asszony, örömmel tenném. Megpróbálom a kérdéseket egymás után végigvenni, és az lenne a kérdésem, hogy mindegyik kérdésre válaszoljak, vagy csak az utolsó Mindegyikre. Jó. Az első hozzászólás a dátummal állt kapcsolatban. Szeretnénk itt valamit pontosítani, lehet, hogy félreértettek engem. Itt nem arról van szó, hogy a bizottság nem akar vagy nem tud egy dátumban megállapodni, vagy egy dátumot felállítani. Mint ahogy elmondtam, a jelenlegi technikai menetrendnél van nekünk dátumunk, van egy globális dátumunk a projekt tervben, ami tulajdonképpen 2011 vége. De mivel idén júniusban a BIUT tanács eredményeit is figyelembe véve volt egy kontingencia terv, amit a tanács állapított meg a jelenlegi SIS 1 plusz platformmal kapcsolatban, ami megnézte azokat az alternatív lehetőségeket a SIS 2 felé, akkor, hogyha a jelenlegi tesztek kudarccal záródnának. Tehát van még itt némi bizonytalanság, és emiatt nem tudtunk mi sem teljesen egyértelműen nyilatkozni a projekt végéről. Hogyha tudnánk, hogy minden megfelelőképpen működik, akkor a 2011 tartható lenne, de lehet, hogy az alternatív megoldásokat kell választanunk, és akkor nem tudjuk. Mi történik, hogyha mondjuk Franciaország egy másik vállalattal köt szerződést, és hát eredetileg azt mondták, hogy 2012, és most ez az új vállalat, amivel szerződéses viszonyban vannak, azt mondja, hogy 2013. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy konkrét dátumot nem fogunk a szövegbe bevenni, de nyitottak vagyunk, hogy a tanácssal és a parlamenttel vitázunk erről, és esetleg két dátumot is meghatározunk a Schengen akival kapcsolatban, vagy azt is megtehetjük, hogy egy dátumot megalapítunk, és utána azt komitológiával ki lehet nyújtani, mint ahogy az a jelentésben is szerepel a szerződéses feltételek és a tesztek átláthatóságával kapcsolatban, mint hogy az Encsú úr kérdezte, hát a jogalap alapján hat hónapos jelentést kell benyújtanunk a sis kapcsolatban, és ezt meg is tesszük. És ezen túl mindahány alkalommal valamilyen amikor valamilyen fontos mérföldkövet elértünk, hogyha valamilyen fontos teszt bekövetkezett, hogyha valamilyen fontos szerződés megköttetett, akkor a bizottság, a LIBE szakbizottság elnökét mindig is tájékoztatta ezekről az előrelépésektől, a előrelépésekről. A júniusi tanácsülés után küldtünk egy levelet, és a mostani tanácsülés után is ez meg fog történni. Ezen kívül a szóbeli hozzájárulásokon kívül októberben ott volt az alelnökünk is, és beszámolt a plenárison. Az írásbeli kérdésekre válaszoltunk, és a szankciók, a pénzbüntetések témáját is felvetettük, itt több mint 3 millió euróról van szó a szerződéses felekkel kapcsolatban. Konkrétan feltüntettük a pénzösszegeket, amik felkészülésre kerül, felhasználásra kerültek, amiket kifizettünk a jövőben bármikor, amikor fontos technikai vagy szerződéses előrelépés történik a projekt életében, akkor természetesen tá- tájékoztatni fogjuk erről a parlamentet. A GPMB esetében pedig azt tudom elmondani, hogy konkrétan az itt a fontos célkitűzés, hogy a tagállamokat a programok koordinációjába be tudjuk vonni. Most is nyolc tagállami szakértő heti szinten találkozik a mi technikai szakértőinkkel, és így a globális program, menedzsment bordja vagy vezető testülete megfelelőképpen működik. Mindazok a döntések, amik június óta, tehát az elmúlt hat hónapban megszülettek az egyes mérföld végrehajtásáról, azok mind a GPMB, tehát a Management Board bevonásával történtek. A mérföldkövek előkészítése is, tehát a Management Board részvételével zajlott. A GPMB tulajdonképpen minden szerződésbe betekinthet, tehát minden szerződés és feltételt és következményt megismerhet. A számvevőszékkel kapcsolatban egy megjegyzésem lenne, már többször is meglátogattak minket a számvevőszék munkatársai ezzel a projekttel kapcsolatban, legutóbb múlt hónapban, három hetet töltöttek audit tevékenységgel, és a különböző szerződéses eljárásokat vizsgálták. Természetesen továbbra is nyitottak vagyunk minden megkeresésre és minden látogatásra a számvevőszék részéről. Köszönöm szépen, most pedig Koeljó úri a szó. Kérném, hogy zárja le ezt a témát. Elnök asszony. Köszönöm szépen. Három záró megjegyzés engedtessék meg. Egy, felelősség. Nagyon sok a késlekedés, és a parlament nem felelős ezekért a késlekedésekért. És nem is szeretnénk, hogyha bárki minket felelősnek tartana. Úgyhogy azt javasolnám a parlamentnek, hogy adjon hozzájárulást, beleegyezést ahhoz, hogy a mandátumot meghosszabbítsuk. Sem a bizottság, sem a tanács így nem bújhat ki a felelőssége alól. Az sem a mi felelősségünk, hogyha valami kudarccal végződik. a jogalkotási keret létezik, ezt nagyon gyorsan létrehoztuk. Az első olvasatban megegyezésre jutottunk ugyanis. És úgy véltük, hogy ezt a globális program management boardot, a GPMB-t létrehozni, az jó, és hogy ez jól fog működni, mert a tagállamok is részt vesznek ebben, és így a tagállamok közelebb kerülnek maga az a projekthez, mint ahogy ez régebben működött. Saját szerény véleményem szerint, hogyha a bizottság az elején jobban elkötelezte volna magát, és jobban bevonta volna a tagállamokat, akkor nem lennénk ilyen nehéz helyzetben, mint amilyenben vagyunk. Kettő. Értem, hogy a bizottság miért mondja azt, hogyha az eredeti technikai megoldásokat szeretnénk alkalmazni, amelyeket beterveztünk, ugye, és bevettünk a menetrendbe, akkor ez megfelelő, de hogyha ezek kudarcot vallanak, akkor ezt január végéig tudni fogjuk az egyes mérföld eredményeivel. De a bizottság azt már nem tudja, hogy amennyiben kudarcra ítéltetett az első megoldás, akkor mikor ez elérhető a következő megoldás, a pót megoldás. És a bizottság képviselője azt is elmondta nekünk, hogy eredetileg ugye úgy gondoltak, hogy 2012 megfelelő lesz, de az illetékes uh, vállalat most már 2013-ról beszél, Sőt, mi történik akkor, hogyha ez a vállalat egyszer csak azt mondja, hogy 2014, vagy még tovább kitolja határidőt? Tulajdonképpen senki sem tudja, hogy mikor tudjuk lezárni ezt a projektet, mert nincs dátumunk. De hát ez a végtelen helyzet, ez a végtelen történet nem működhet. Kell egy dátum. Hogyha van egy olyan megoldásunk, ami működik, ami folyamatban van, és ezt mégsem tudjuk végrehajtani, akkor arról a parlamentet tájékoztatni kell. A tanácsnak és a bizottságnak is átlátható módon kell eljárnia, és tájékoztatnia kell minket. Három. Ez az utolsó megjegyzésem. Ez a parlament bevonásával áll kapcsolatban. Hogyha jól értettem, a bizottság és a parlament kompetenciájával kapcsolatos megjegyzést, akkor nyilván egyértelmű, hogy nem fogom újraírni a szerződéseket, és nem szeretném a bizottság végrehajtói hatásköreit csorbítani, de szeretném hangsúlyozni azt, hogy a parlament nagyobb bevonására szükség van. Együtt döntésben vagyunk a jogi keretre nézve. Mi vagyunk a költségvetési hatóság, és már így is nagyon sok pénzt fektettünk ebbe a kérdéskörbe. Úgyhogy jogunk van ahhoz, hogy többet tudjunk, és hogy a különböző eljárásokba jobban bevonjanak minket. Ezt kéri a parlament méghozzá jogosan. Köszönöm szépen, Carlos. Zomer asszony parancsoljon. Köszönöm. Még lenne egy kérdésem a jelentéstevőhöz, Káros Kajéhóhoz. Egy kiegészítő kérdésem. Miért kell a 2013-as dátumot kitűzni? A tanács képviselője azt mondta, hogyha 2010. júliusáig nem működik a rendszer, akkor a tanács ezt a projektet kudarcot valótnak tekinti, tehát miért kell ezért a 2013-as határidőt kitűzni a parlamentnek? Carlos. Carlos, parancsolj. Köszönöm a szót, köszönöm a kérdést. Tulajdonképpen mi 2011-et kértük, mint elsődleges dátum, és ha a második menetrendre kell áttérnünk, vagyis az alternatív menetrendre kell áttérnünk, hát akkor észszerűen nem tarthatjuk a 2011-et, mert nagyon sok mindent újra kell indítani. Ha nem is újraindítani, de sok mindent meg kell változtatni a SIS 1 plusszal kapcsolatban, az alternatív megoldásnál, és mégiscsak lesznek olyan procedúrák, amiket újra kell indítani. Úgyhogy az alternatív megoldásnál talán 2013 lesz az észszerű dátum. A 2013-at se tudja biztosítani senki, de hát, mint ahogy már az imént is elmondtam, a parlamentnek megfelelő dátumra van szüksége, és így a bizottsággal és a tanácssal a legmagasabb átláthatósági szintet biztosítva kell eljárnunk. Köszönöm szépen, Carlos. Deadline for amendments. A módosítók benyújtási határideje január 18 azért, hogy szakbizottságban február 4-én lehessen szavazni róla. Köszönöm a bizottság képviselőinek és az elnökség képviselőinek is a jelenlétét. A következő napirendi pont a mentesítés 6 véleménytervezetről kell most vitáznunk. Gönc Kingát kérném, hogy vegye át az ülés elnöklését, hiszen nekem most el kell mennem. Köszönöm. Elég késő van, de folytassuk a munkát. Kettős szerepem lesz. Gál Kinga már mondta, hogy a következő feladatunk az, hogy ezt a közös vitát megtartsuk a 2008-as költségvetési felülvizsgálatról a szakbizottságunkhoz tartozó kérdésekben. Én nekem egy rövid összefoglalót kell tennem Aguilar úr helyett, aki most nem tudott eljönni a mai ülésünkre. Tehát a 2008-as költségvetési felülvizsgálatról van szó, és szeretném a két intézmény véleményét és javaslatainkat ismertetni az Európai Rendőr Akadémiával kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet jogszerűen és szabályszerűen eljárni, valamint a közbeszerzési eljárásokról, és arról, hogy milyen sok szabálysértés történik az adminisztratív szabályokkal kapcsolatban a tanfolyamok és szemináriumok megszervezésekor. Két javaslatról van szó. Az egyik az az, hogy mint már a korábbi években is emeljük ki a jelentőségét a rendőrakadémiának, hogy ennek meg kell felelnie a közbeszerzési feltételeknek, és hogy javítania kell a pénzügyi ö, gazdálkodásán, és kérjük a bizottságot, hogy szorosan felügyelje a rendőrakadémia költségvetési végrehajtását. A második javaslat pedig a Frontexre vonatkozik. Mi szerint a számvevőszék azt mondta, hogy a pénzügyi mérleg megbízható volt, és a műveletek általában véve jogszerűek és szabályszerűek, ez pozitívum, pozitív kép, de 2008-ban a Frontex költségvetése 29 millió euróval nőtt, körülbelül 69%-kal tehát. 13 milliónyi kötelezettségvállalást kellett törölni, ugyanis a Frontexnek nem volt kapacitása arra, hogy ennyi költségvetési növekedést feldolgozzon és abszorbáljon. Az ügynökség kötelezettségvállalási és személyzeti felvételi eljárásaival voltak problémák és ezért kérte a számövőszék, hogy a pénzügyi gazdálkodásán javítson a Frontex, különösen ami a 2009-es és 2010-es költségvetés gazdálkodását illeti. A három másik intézménye kapcsolatban a kábítószer és kábítószer függősége Európai Megfigyelő Központ, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és a Eurojust tekintetében több megjegyzés volt a költségvetési és pénzügyi gazdálkodással kapcsolatban. De ahogy a számvevőszék is mondta, ez nem kérdőjelezi meg a számvevőszék véleményét, és éppen ezért foglalkoztam részletesebben a két másik szervel, és ezzel a három szervel kevésbé, hiszen ezek nem voltak annyira ö, fontos, jelentős megjegyzések. Bárkinek, hogyha van hozzá ehhez bármilyen kiegészíteni valója, azt meghallgatjuk. Bárkinek van-e megjegyzése? A bizottság szeretne szót kérni? Van itt valaki a bizottságtól? Köszönöm, elnök asszony. Azért kértem szót, hogy a rendőrakadémiáról beszéljek. A bizottság mindig odafigyel a rendőrakadémia működésére, mint önök is tudják. Két egység vezetőjét lecserélték a rendőrakadémiában, a program igazgatót és az adminisztratív igazgatót. Tehát a rendőrakadémia utána az új vezetőkkel fog összeülni, és Három jelöltünk a shortlisten is volt, és a, az igazgató tanács fogja az új igazgatót megválasztani március 2010 márciusa környékén. Tehát megvannak a feltételek ahhoz, hogy valóban változtassunk a rendőrakadémia működésén. Személy szerint ma egy videokonferenciát folytattam a rendőrakadémia egyik kollégáival és a költségvetési eljárással kapcsolatban, úgyhogy elmondtuk nekik részletesen, hogy mit kell tenniük, milyen eljárást kell követniük. Januárban találkozni fogunk, és egy újabb ülést fogunk tartani, azért, hogy az eljárásnak megfeleljenek, a költségveti eljárási feltételeknek megfeleljenek. Csak meg akartam nyugtatni önöket, hogy a bizottság valóban odafigyel ezen akadémia működésére. Köszönöm. Köszönöm, valóban nagyon fontos tájékoztatás volt ez. Igen? <laughs> Elnézést. Igen, röviden, elnök asszony. Eléggé nagy vonalakban Egyetértek a jelentéstevő véleményével. Két megjegyzésem lenne. Az első a frontex kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy különösen botrányos, hogy állandóan további ö, pénzeket kérünk a Frontexnek, és utána a jelentéstevő jelentéséből látszik, hogy mi az eredmény, hogy milyen túlkapások vannak a frontex kapcsolatban, amiről mi rendszeresen szólunk. Ezt én különösen botrányosnak tartom. Második megjegyzés az Európai Unió alapjogi ügynökségére vonatkozik. A vélemény előadója jogosan kiemeli azokat a megfigyeléseket, amelyeket a számvevőszék tett az ügynökség válaszaira, de azt hiszem, hogy talán tovább kellene lépnie azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogalmaz, hiszen itt csak ö, figyelembe veszi ezt a tényt. Én azt hiszem, hogy tovább kell lépnünk, és nekünk kell kérnünk az ügynökségtől, hogy jövőre a saját célkitűzéseit pontosan meghatározza, és olyan mutatókat dolgozzon ki a teljesítményére vonatkozóan, amelyeket fel lehet mérni, és ezek alapján valóban mi is tudjunk majd véleményt kialakítani a működéséről. A harmadik megjegyzésem inkább egy kérdés lenne, miért nincsen jelentés az Európolról hiszen a többi ügynökséggel kapcsolatban van ilyen jelentés. És egy általánosabb megjegyzés, szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy elmondjam, hogy mennyire sajnálatosnak tartom, hogy túl sok dokumentum csak angolul kerül kiküldésre. Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének az anyagát néztem meg részletesebben. Ezen ügynökségnek az egyik szerepe az, hogy a polgárokkal való kapcsolatot fenntartsa. Azt hiszem, hogy ha ez a szerepe egy ügynökségnek, akkor sok nyelven kellene kommunikálnia. A soknyelvűség ezen ügynökségen belül nem szabad, hogy csak üres szózat maradjon. Fontos az, hogy kiemeljük, hogy milyen fontos hogy több nyelven is elérhetőek legyenek a dokumentumok, hogyha a célunk az, hogy a polgárok azonosuljanak az Európai Unióval. Köszönöm. Thank you very much. I think we discussed... Uh, Köszönöm. Azt hiszem, hogy elég sokat beszéltünk a Frontexről az elmúlt hetekben, és remélem, hogy valóban lesz előrelépés, javulás. Valóban kritikus kérdés ez. És azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy a Frontexnek egyértelmű célkitűzésekre van szüksége, és átláthatóbban, hatékonyabban kell dolgoznia, mint korábban. Az Európollal kapcsolatban is mondott valamit. Az Európol nem EU-s ügynökség volt még 2008-ban, ezt mondták a kollégáim, ezért nincsen itt a jelentések sorában. A francia, a francia verziót nem soká megkaphatják majd, és a határidő december 18 a módosításokra, az indítványokra vonatkozóan, ami a véleménytervezetet illeti. Van-e bárkinek még megjegyzése? Thank you very much. Then if we can... Köszönöm. Tehát december 18 lesz a határidő, tehát a jövő hét vége karácsony előtti utolsó munkanapról van szó, körülbelül az utolsó munkanap, ha jól tudom. Köszönöm szépen. Egyéb napi rendi pontok alatt van-e bárkinek megjegyzése? A következő ülésünk pedig januárban lesz, január 11-én. Az pedig az első munkanapunk lesz a karácsonyi szünet után. Köszönöm mindenkinek a türelmét és a jelenlétét az utolsó napi rendi ponttal kapcsolatban.